Okay. If, if we can... Ha nincs itt 10 perc múlva, akkor, akkor elkezdjük a következő nap rendi pont. Tehát 10 percig akkor még várunk. Tehát Okay. Uh, you don't need to organize... Nem kell megszervezni már, mert hogy már, már majdnem itt van a vendégünk. Úgyhogy akkor minden marad a régiben. Nem kell kimozgatni embereket másik ülésekről, hanem az eredeti első napi pontunkkal indítunk mindjárt. Dear colleagues, then, uh... Kedves kollégák, akkor most itt kezdjük el tényleg. Első nap önni pontunkkal, mely nem más, mint Michel Connings az Eurojust elnökének be. Prezentáció, üdvözöljük, asszonyom, a negyedik Eurojust jelentés. A külföldön harcoló terrorista, terroristák témájában az Euroszt meglátásai az Európai Unió BTK eszközeinek a témában alkalmazható eszközei és az esetleges utánkövető cselekvések, amelyeket a tagállamok tudnak foganastani. Megadom Michel Koningsnak hogy a szót, hogy bemutassa a jelentést, és aztán megadom képviselőtársamnak a szót, hogy kérdezhessenek. Thanks a lot, uh, Mr. Chair, and uh, terribly sorry. Köszönöm, elnézést kérek a késésért. Szörnyű volt most a e, közlekedési helyzet Belgiumban úgy tűnik, hogy e, ez így megy. E, kezdjük akkor ezzel a jelentéssel a külföldön harcoló terroristákról. itt egy jelentés, amit önök is megkaptak. És a nemzeti korrespondensek, terrorista ügyi korrespondensek jelentései alapján készült ez a jelentés azonosítottuk a terroristákat, főleg Irakban és Szíriában, és azóta a külföldön harcoló terroristákra koncentrálunk, illetve a bűnügyi igazságszolgáltatás erre alapuló, erre reagáló válaszaira. 2013 óta összegyűjtöttük a terrorizmus ügyében eljáró ügyészeket, és az ő jelentéseik, közreműködésük is benne van ebben a jelentésben. Amit néhány éve mondtunk, az még mindig helytálló. Tehát azok az eredmények, amelyeket a korai szakaszban azonosítottunk, azok továbbra is érvényesek, és emellett további tényeket lehetett azonosítani. Az első üzenet az, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatás együttműködése még fontosabb, mint valaha, hogyha hatékonyak akarunk lenni ebben a harcban. Ez nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a bizonyítékok gyűjtése és megosztása és felhasználása is fontos, de ez ezen kívül a gyorsaság az, ami szintén fontos, tehát a bizonyíték begyűjtésével egyenértékű fontosságú a bizonyítékok gyors e, átadása. E, ez az Eurojust tevékenységének egyébként az egyik központi eleme. Látjuk a számokat, azt látjuk, hogy az operatív munkában 2000 e, óta ötszörösére nőtt az e- esetek száma, tehát sokkal több az együttműködés, illetve a kölcsönös elismerési eszközök, mint az elfogató parancs, e, illetve a nyomozati e, határozat, azok szintén segítenek bennünket. És ez segít, ezek az eszközök segítenek bennünket abban, hogy összegyűjtsük a bizonyítékokat. Hogyha megnézzük a 2012 és 16 közötti adatokat, nyomozások, illetve vádemelések eh, számadatait, eh, akkor eh, azt látjuk, hogy 2016-ban 133 nyomozás volt, 2014-ben 33, 2015-ben pedig mintegy 100. A befejezett esetek száma 180 volt, az tavalyi évben tehát látjuk, hogy az is nő, azok a számok is nőnek az Európai Unióban. És Látjuk azt is, hogy 2014-ben 444 ember állt bíróság elé, 2015-ben 513 és 2016-ban 580 ember áll bíróság előtt. Látjuk azt, hogy 2016-ban az elítélések száma, különösen a dzsihádi terrorizmus témájában 17 tagállamban történt meg, és nagyon jó az elítélési arány 89%-os az ügyészi sikeresség, és ez azt jelenti, hogy 11% volt a felmentettek száma, tehát a bizonyíték gyűjtés eh, megfelelő voltát is bizonyítja ez a szám adat. Ezek az esetek különböző ítéletekhez, börtönbüntetéshez, pénzbírsághoz, eltiltásokhoz, mozgáskorlátozáshoz vagy kényszergyógykezeléshez vezettek és az átlagos börtönbüntetés hossza, ahol börtönbüntetés volt, az 5 év. A, most pedig akkor a bizottsággyűjtés gyűjtés térnék ki. A tavalyi találkozónk során az ügyészekkel elsősorban a rendőrségi eh, hírszerzői bizonyítékbeszerzéssel foglalkoztunk, eh, felderítői eh, bizonyítékgyűjtéssel, és abban állapodtunk meg, hogy a felelősségi körök nem egyértelműek, mert eh, a hírszerzési bizonyítékot nem minden ország fogadja el bizonyítéknak. Egyes országokban a hírszerzési bizonyíték elég arra, hogy a büntető eljárás meginduljon, és ezt követően akkor lehet bizonyíték a bíróság előtt, hogyha más bizonyíték is egybevág vele, vagy megerősíti. Látjuk azt, hogy egyes esetekben eh, törvények születtek, amelyeknek célja az, hogy összekössék a hírszerzés E, illetve az ügyészségek munkáját, például arra vonatkozóan is, hogy a hírszerzési értesülések hogyan kerülhetnek az ügyészhez, például valami fajta jelentés formájában, amit aztán fel lehet használni a büntetőeljárásban. Egyes országokban a hírszerzés emberei szakértőként is megjelenhetnek a bírósági tárgyalás során. Tehát látjuk azt, hogy be kell vonni, és ezt is próbáljuk ezt bátorítani, hogy be kell vonni a specializált szolgáltatások, szolgálatok munkájába a hagyományos nyomozókat. És különös tekintettel, hogyha a harmadik országgal való együttműködésről is van szó, nyilván a bizonyíték az jogszerű kell, hogy legyen, a bíróságon felhasználható és konkrét, és ebben nyújthat segítséget az Eurojust. Van egy másik téma, amivel foglalkoztunk, az a deradikalizáció. 2015-ben, ahogy önök is tudják, volt Jurova asszony ösztönzésére egy találkozónk, amely során az Eurojustot arra kérték fel, hogy eh, járuljon hozzá a tagállamok deradikalizációs munkájához, és látjuk azt is, hogy ezen a területen megint csak nagyon korai szakaszban fel lehet lépni, tehát az első szakaszában a radikalizációnak eh, megakadályozni azt, hogy elutazzanak ezek az európai állampolgárok a konfliktus zónákba, illetve lehet látni azt is, hogy milyen radikalizációs folyamatok vannak a visszatérés után. Tehát van lehetőség arra, hogy a közösségbe ágyazott szolgálatok több tudományterületet átölelően fejtsék ki a munkájukat, beleértve az oktatást, a családot, a sportszervezeteket, illetve a pszichiátriai szolgálatokat. Annak érdekében, hogy csökkentsük a veszélyét a radikalizációnak. Amikor a második szakasz már bekövetkezik, amikor már megjelenik a szándék, a terrorista vagy bűnöző szándék, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy a bűn, hogy a represszív eszközök mellőzésével fellépjünk. És amikor valaki visszatér Európába, akkor megint csak a kockázatelemzés alapján kerül minősítésre, amelynek célja, hogy feltárja, hogy mennyire veszélyes. Egyébként nyomon követjük a bírói gyakorlatot, és azt látjuk, hogy amikor már bírói szakaszba kerül a dolog, eh, még érdemes egy eh, kockázatelemzést tartani az adott gyanúsítottra vonatkozóan, hogy milyen intézkedés eh, a legígéretesebb, mert nem mindegyiknél kell azonnal a börtönbüntetést alkalmazni. Ráadásul a börtönökben gyakran történik radikalizáció. Látjuk azt, hogy az eredeti, a kezdeti szakaszban eh, inkább egybegyűjtötték ezeket az embereket, a dzsihadista terroristákat, a külföldi terrorista harcosokat, később eh, szétválasztották őket, és eh, bevezettek rehabilitációs, deradikalizációs intézkedéseket. Figyelemmel kísérjük az egyes országok gyakorlatát. Van olyan ország, ahol csak a represszió az eszköz, amikor valaki eh, visszatér eh, a külföldi terrorista tevékenységéből, akkor gyakorlatilag eh, automatikusan börtönbüntetést kap. Más országokban mások az eszközök, más a megközelítés. Nem lehet még felmérni, hogy melyik eljárás az eredményesebb Tudjuk, hogy az EUCDC a többi szolgálattal együtt egy politikát, szakpolitikát akar kialakítani a visszatérő terrorista harcosok ügyének kezelésére, ahol nyilvánvalóan a bünteti igazságszolgáltatás is szerepet fog játszani. feltártuk a szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolódási pontjait is. Ez egy másik jelentésben már szerepel. Időről időre látjuk azt a bizonyítékokból, hogy van kapcsolat a szervezett bűnözés és a terrorizmus között. Itt elsősorban a robbanószer, illetve fegyver illegális kereskedelmére gondolunk, az emberkereskedelemre, a közokirat hamisításra, az embercsempészetre, illetve a nemesfémek csempészésére. Tehát a tagállamok már itt is elkezdtek gondolkozni azon, hogy milyen különleges nyomozati technikákat, ügyészi eszközöket vezethetnek be a szervezet bűnözés elleni harcban, amely aztán kihatással lehet a terrorizmus elleni harcra. Melyek azok az eszközök, amelyek mindkét területen használhatók? A korábbi jelentésünkben azt kértük, hogy harmonizált, átfogó jogalapokra van szükség. Ez megtörtént. Van egy terrorizmus elleni irányelv, amely márciusban megszületett, és amely gyakorlatilag tükrözi a ZENSZ Biztonsági Tanács 2178-as határozatát. Ez egy jó dolog, mert korábban láttunk hiányosságokat az ügyészi munkában, az egyéni terroristákat egyes országokban nehezebben fogták meg, a passzív terrorista tevékenységgel nem nagyon tudtak mit kezdeni, a terrorista kiutazások finanszírozását szintén nem nyomozták ki, illetve adott esetben nem indítottak el eljárást. Továbbra is figyelemmel kísérjük a jogalkalmazást, és látjuk azt, hogy egyes országokban továbbra is eltérőek a az értelmezések. Egyes országokban a női terroristákat, akiknek a munkája vagy tevékenysége kiterül, kimerül abban, hogy mondjuk főznek a terroristákra, elítélik a terrorista szervezet támogatásáért. Más országokban ez nem e, így van. Az, hogy valaki egy terroristának a mennyasszonya vagy felesége önmagában szintén nem büntetendő, de látjuk azt, hogy Egyelőre a visszatérések száma nem növekszik. E, valószínűbb az, hogy átmennek egy másik harctérre, tehát e, Szíriából, Irakból máshova a régión belül, de látunk egy új trendet, azt, hogy a nők, illetve a fiatal gyerekek visszatérnek Európában, és rájuk külön oda kell figyelni. Ami a visszatérők e, szakpolitikáját illeti, ott azt kell felmérni, és erről vitatkoztunk, hogy ki az, aki veszélyes, kit hogyan kell kezelni. A terrorista szándék, illetve a terrorista képesség az, ami meg kell, hogy határozza azt, hogy kit minősítenek kit minősítenek veszélyesnek. Az, hogy gyerekről vagy nőről van szó, az nem azt jelenti, hogy nem veszélyes, mert hogyha terrorista szándéka van, és képessége, lehetősége is, akkor valójában ők is lehetnek veszélyesek. Ráadásul, hogyha az adott nőnek korábbi bűncselekményi háttere van, bűnözői háttere van, vagy korábbi terrorista háttere van, akkor az rendkívül veszélyesnek minősíthető. A fiatalkorúak esetében ez bonyolultabb, mert az áldozatként visszatérő fiatalokat nagyon megfelelő módon kell kezelni. E, azok a fiatalok viszont, akik gyilkológépként jönnek e, vissza, azokra is oda kell figyelni, csak máshogy kell kezelni ezt a problémát. Azt látjuk, hogy a fiatalkorúak igazságszolgáltatása máshogy van megszervezve az egyes tagállamokban, de ez, ez egy olyan terület, amire oda kell majd figyelni. Mi vagyunk a az áldozatok hangja, az ügyészek kell, hogy az áldozatok nevében is fellépjenek. Ez egy fontos tétel. Hogyan kezeljük az áldozatok ügyét a nagy terrortámadásoknál, mint amilyen a párizsi, nizzai vagy berlini volt, és nekünk kell a speciális információkat ki lehetővé tenni, elérhetővé tenni. Részt vettünk a párizsi és a brüsszeli támadások után közös nyomozó egységek felállításában Belgium és Franciaország, illetve Belgium és az Egyesült Államok között. És azt is láttuk, hogy aggasztó az Eurojust költségvetési helyzete. A Költségvetési Bizottság már felfigyelt erre, amikor elkészítette a 2008-as költségvetés tervezetről szóló jelentését. A 46-os pontjában ennek a jelentésnek elég jól összefoglalták a helyzetet, és arról beszélnek, hogy a frontvonalon harcoló ügynökségek, vagy tevékenykedő ügynökségek, mint a Frontex és az Eurojust kapjanak megfelelő költségvetést és megfelelő személyzeti ellátást, eh, illetve eh, személyzeti számokat. Azt is látjuk, hogy a nemzetközi bűnügyi koordinációs együttműködés továbbra is szükséges és gyorsan kell annak történnie. Nem lehet félúton megállni. Nagyon méltányoljuk azt a támogatást, amit az elmúlt időszakban kapunk, mert ennek azonban folytatódnia kell, mert most kritikus szinthez értünk amennyiben nem kapjuk meg a 2018-ra eh, szükséges költségvetést, illetve állományszámot, akkor eh, a minőség rovására mehet ez, és romolhat miatta a biztonsági helyzet, ami nem megengedhető. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Konincs asszony, és most pedig szeretném a frakciók eh, képviselőit felkérni, Roberta Mezzola és mások is. Roberta Mezzola jelezte is, hogy beszélni akar. Köszönöm Ján elnök úr, és köszönjük Koninc asszonynak, hogy eljött ide, és egy ilyen átfogó áttekintés nyújtott az Eurojust tevékenységéről, szükségleteiről, nagy szimpátiával hallgattuk, és azt gondolom, hogy az egész frakcióm nevében nyilatkozhatok. Annak külön örülök, hogy az idő jelentős részét és a beszédének is egy részét az áldozatok támogatására, támogatásának szentelte. Ez fontos az Európai Parlament és a többi intézmény számára is, hogy amikor a terrortámadásokkal foglalkozunk, oda kell figyelni a az áldozatokra, akik hosszú távú sérüléseket eh, szenvedhettek, de akár csak szemtanúként ott voltak. Eh, ráadásul vannak társadalmi-gazdasági hatása is ezeknek a támadásoknak az érintett családok eh, körében. Ha jól értettem, akkor azt mondja, hogy azt mondta, hogy a hírszerzési információkat a különböző országokban más és másként használják fel. Erre rákérdeznék, nagyon nagyok ezek a különbségek a nyomozó szerveknél, hogy mit tudnak kezdeni hírszerzési adatokkal, illetve van-e ajánlása arra nézve, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az információk megfelelőben legyenek átadva. Ugyanis a hírekből néha azt halljuk, hogy átadták az információt, vagy legalábbis megszületett, de mégsem sikerült megállítani a támadást. Itt különösen gondolok olyan e, tételekre, illetve olyan eseményekre, ahol a határon átnyúló együttműködés a e, e, bűnszervezetek között azért lehetséges, mert nem teszünk ellene, noha a hírszerzési adatok rendelkezésre állnak. Van-e még valaki, aki ehhez hozzászólna? Zippel asszony. Köszönöm, és elnézést kell kérnem, hogy késtem, és nem tudtam követni az előadónk teljes előadást. When it comes to the so-called foreign fight... Ami azonban a külföldi harcosokat illeti, nagyon komoly munkát végzünk mi is, és jogszabályokat hozunk a azért, hogy azonosítsuk a radikalizálódott személyeket, hogy ezeket nyomon kövessük akkor, amikor harmadik országba mennek mondjuk kiképzésre, és aztán visszatérnek. Ugyanakkor, és ez már ezzel már önök is foglalkozhattak, azok, akik terrortámadásokat hajtanak végre, azok elsősorban, illetve My point of view, it's not... mindannyian Európai Uniós állampolgárok. Tehát nem elég megfigyelni őket. Follow them, and then when they do an attack, tehát ezeket nyomon kell követni, majd börtönbe zárjuk, hogyha feltárjuk a tevékenységet, de nem lenne eredményesebb a prevencióval foglalkozni. Tehát, hogyha látjuk a radikalizálódás kezdetét, bármilyen módon is azonosítjuk azt, akkor ne a rendőrség kövesse őket, hanem a szociális munkások, illetve a különböző civil szervezetek segítsenek deradikálni, deradikálódni ezeknek az embereknek, és együtt kell működni más szervezetekkel és civil társadalmi. Thank you very much. Uh, I've... Köszönöm szépen. Energasszonyt, Éva Zsolit is látom. Anna Gomest, ő hármuk jönnek. És aztán Konings asszonyot illeti meg a szó. Lindberg asszony. Köszönöm. Elnök úr, köszönjük a tájékoztatást, amit e, hallhattunk öntől. Az első kérdésem, amit szeretnék feltenni, a következő pontra vonatkozik. Hogyan ítéli meg a helyzetet, mennyi ember van az Európai Unióban, akik közvetlen kapcsolatban állnak a szervezetekkel. Milyen számokról beszélünk itt? Ön szólt a nőkről és gyermekekről is, akik visszatérnek. Az ő vonatkozásokban vannak-e számok? Milyen magasak ezek a számok? Egyáltalán léteznek-e számadatok? Aztán szólt ön arról a kérdésről, hogy hogyan lehetne korlátozni, csökkenteni a radikalizációt. Ugye itt eh, hatalmas források vannak, Svédországban sokkal több rendőrre lenne szükség. Elgondolkodtak-e már ezen, hogy hogyan lehetne ezen eh, kockázatot jelentő személyeket eh, felderíteni, megfigyelni. Sokszor elmondtuk már, hogy meg kellene próbálni hogy azok, akik egy harmadik országban való tartózkodás után visszatérnek az EU-ba, azokat regisztrálják, nyilvántartásba vegyék, akár már a határokon fel kellene őket tartóztatni, és így módon meg lehetne előzni a radikalizációjukat. Köszönöm szépen, Éva Zsoli a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt van és szeretnék egy kicsit pontosabb adatokat nyerni azt illetően, hogy mi azon európai polgárok aránya a foreign fighters belül, összességén belül van-e elképzelésük arról, hogy mennyi közülük az európai állampolgár. Aztán, amikor olyan elemeket használ, amelyek a titkos szolgálatból származnak, egy vizsgálat eredményei, vagy egy eljárás eredményei, akkor itt ugye szigorúan bizalmas információkról van szó. Ki fér hozzá ezekhez a fajta információkhoz? Megosztják -e ezeket az információkat a védelmi szervekkel, vagy van valamiféle mechanizmus, hogy ezeket lehessen látni azok részéről, akik a le rapport final complet avec Akik a vizsgált személyt képviselik, azok hozzáférjenek ezekhez. Merci beaucoup. Next speaker. Köszönöm a következő, Anna Gomes. Én is késtem a közlekedés miatt, úgyhogy nem tudtam meghallgatni, de a munkatársam tájékoztatott a mondandójáról. De azonban nem akarok, szeretnék kihasználni a lehetőséget, hogy kérdezhetek. A, a tagállamok indíthatnak programokat, amelyek támogatják a deradikalizációt, különösen börtönökben, különösen figyelemmel arra, azokra a tanulságokra, amelyekről beszél. Nem csak börtönökben lehet ezt megtenni, hanem a közösségek szintjén különösen tekintet arra, hogy egyre inkább látható, hogy nők is radikalizálódnak otthon, az interneten keresztül. Amikor ugye felmerül a kérdés, ugye, ugye határokon, sokan azt mondják, hogy meg lehet állítani a határokon ezt a fogalmat, hát nem lehet. Nyilván ez nevetséges nem felett ugyanolyan nevetséges, mint a terroristákhoz azonosítani a, a, a menekülőket, a migránsokat, akik éppen a terroristák elől menekülnek. És a terrorizmus problémája éppen a mi társadalmainkban van, hiszen általában a saját állampolgáraink radikalizálódnak az ostoba ö, ö, kizárási politikák miatt, a, a, a megszorítások drámai növekedése miatt, a pénzügyi megszorítások miatt. A pénzmosás ügyében pedig, ugye most dolgozunk az ötödik pénzmosás elleni irányelven, ami éppen szintén a teremtés elleni harc eszköze lehet, és tagállamaink nagyon nehezen tudják ezt összehozni, mert nem hajlanak arra, hogy végrehajtsák komolyan a pénzmosán irányelvet. Holott ez arról is szól, hogy hogyan lehet harcolni a terrorizmus ellen hatékonyan. Tehát önök milyen tanulságot tudnak levonni abból, ahogy a tagállamok végrehajtják vagy nem hajtják végre már mű, érvényben levő pénzügyi bizonyosági irányelveket? Ez hogyan fejlődik? Egyre inkább halljuk tudni, hogy hogy terrorizmus az, az egy, egy alacsony költségű üzletként működik sok helyen, ám azt is tudjuk, hogy nagyon sok szervezet bűnözési hálózat van mögötte sokszor a terrorista cselekvések mögött amely pénzmosással függ össze. Mik az önök, mik az önök gyakorlatából származó fő tanulságok ez irányban, amelyet figyelembe vehetnénk, akkor, amikor újraírjuk a pénzmosás ellen irányelvet? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Baton és Intethelt képviselők is jelentkeztek, de kérem egy percben tegyék fel a kérdéseket, nem lesz mind a válaszokra. Köszönöm, elnök úr. Harcosoknak nevezzük ezeket az embereket, különös jelleggel felriházva őket, mint hogyha nehéz súlyú boxolók vannak. Ők dzsihadisták, akik mártíromságra törekednek. Azért tegyük, tegyük tisztába, ha beszélünk róluk. Sokat beszélünk a kiváltó okokról, hogyan lehet a, a kiváltó okokat kezelni. Egyik azonban külső, az, hogy külső pénz, Szaudarábiából, Pakisztánból külső pénzekkel finanszírozzák az extrém vahabista szektákat, európai ö, ö, ö, mecsetekben. A mecsetek felét Európában körülbelül Szaudarábiából finanszírozzák. Ha tudni akarják, milyen összegekkel finanszírozzák ezeket az extrémista ö, ö, eseteket azt kéne megvizsgálni. Jó lenne egy közös együttműködési politika a tagállami kormányok között, hogy megállítsuk a mecsetek külső finanszírozását. Tehát, hogyha pénzt akarnak a mecsetre, akkor azt, vagy imámot akarnak, akkor azt a saját közösségükben, itt a közösségben gyűjtött pénzzel tegyék, ne külső pénzzel. Köszönöm, Inhet asszony meglepett valami, amit Gomes asszony mondott a pénzmosás elleni irányelvről. Azon gondolkoztam, tudjuk, hogy például a magyar kormány nemrégiben elfogadott egy törvényt a civil szervezetekről, amely a pénzmosás irányelvre hivatkozik ugyan, de nyilván való szándéka az, hogy zaklassa az NGO-kat Magyarországon aztán a lengyelországi jogállamiság kérdésével kapcsolatban is felmerülnek hasonló problémák. Önök a munkájuk során mennyiben bíznak és bízhatnak meg a tagállamok jogrendszerében abban, hogy valóban betartják az európai szabályokat azok szelleme szerint? Okay. Thank you very much. Jó, köszönöm. Egy sor kérdést kapott. Tudom, hogy képezben nem lehet rá válaszolni, kicsit többet is persze igénybe lehet akkor, de aztán be kell fejezzük a téma tárgyalását. Parancsoljon, asszonyom. Azt hiszem, ezek a kérdések rendkívül relevánsak, hiszen más fontos kérdéseket is felvetnek a dzsihadista terrorizmus és a külföldön harcolók problémaköré olyan összetett, hogy nincs rá egyszerű válasz. Tehát a vizsgálatok, minél inkább mélyrehatol a vizsgálat és az ügyészi vizsgálat, annál mélyebb rétegei vannak a megoldásoknak. A külföldön harcolók nem az egyetlen probléma, azok, akik jönnek, mennek Szíria, Irak és Európa között, nem csak ők jelentik a problémát. Láttuk a legfrissebb területtámadások idején, hogy a finanszírozók sosem hagyták el az Európai Uniót, meg a terroristák kis sejtekben szerveződnek, amelyek nem mindig kapcsolódnak szorosan össze egymással, és csak lazok kapcsolat tartanak fenn a külföldön harcolókkal a háború zónákban a masszív, a, a, a, az interneten használják, internet használják tömegesen, finanszírozásra, toborzásra, képzésre, szerveződésre. Ezeken a fórumokon történnek, ezek jobbára, internetfórumokon, és nem mindig. Ugye sokszor a, a, a cloud computing, a darknet, a titkosítás, a névtelen internet használat mentén alakulnak ezek. Tehát ezeket sem szabad szem előtt éveszteni, ha vizsgálódunk e téren. Hogy különféle csempész tevékenységekben is vizsgálódnunk kell. A bitcoinok és az egyéb virtuális pénzeszközöket használják, még nehezebb így után követni a finanszírozást, mi betekintésünk van, de nem nincs teljes képünk erről. És nyilvánvalóan nincsenek válaszaink minden kérdésre. Ezért olyan fontos, hogy nagyon nehéz meghatározni, de fontos, hogy kitekintünk valóban veszélyes terroristának a vonatkozó ENSZ állásfoglalásokra, ugye az úgymond valóban kemény harcosokra, vagy csak egy megoldás van, a represszív jogeszközök alkalmazása, még másokra alkalmazható prevenciós eszközök, deradikalizálni ezeket az embereket, rehabilitálni, és kapcsolatba lépni velük. Ám nem lehet egyféle méretet ráhúzni mindenkire, nincs egységes válasz a problémára. A múlt heti héten három fővárosban három támadás olyan személyek követték elő ezeket, akik sosem követtek el bűncselekményt korábban, hát ez aztán végképp pokoli nehézé teszi a munkánkat. Ha számadatokat kérdeznek, hát, hát nincsenek számadataink. Elkezdtük 2012-ben az adatgyűjtést, hét országban volt észletek növekedést a, a külföldön harcolók körében. Kb. 5000 ember volt, aki utazott ide-oda a háborúzónák és Európa között. Nem tudjuk előre, hogy, hogy óriási tömegbe jönnek-e vissza, ám voltak éppen nem a számok a fontosak, hanem az, elég, hogyha egy-két, három ember jön vissza, akinek van szándéka és képessége, hogy terrorizmus terrorista cselekményt kövessen, ez már épp elég baj. És a visszatérő terroristák és harcosok problémája csak az egyik oldala, hiszen van itthon, úgymond a magányos farkasok, bár nem szeretem ezt kifejezést, mert, mert morállal ruházza fel őket, de hát ilyen egyéni elkövetők és sose jártak háborúzónában, nem itt éltek mindig Európában. Úgyhogy nagyon összetett a dolog. És a asszony kérdésére reagálva, szápunkra a, a, a megelőzés és a rendvédelmi eszközök kézekézben kell, hogy járjanak, egymást kiegészítve. Még komplexebb a kérdés, hogy a katonai hírszerzés helyben szerzett adatait nagyon nehéz a büntetőeljárásban alkalmazni. Ám fontos, hogy a harctéren szerzett információt is fel tudjuk használni, aztán hogyan tudjuk az NGO-kat elérni? Az ICC hogy a, a háborús zónában szerzett háborús bűncselekmények, emberiségedi bűncselekményekre vonatkozó adatok, hírszerzés adatok révén tudjunk bizonyítékokat szerezni, hiszen a bizonyíték a létfontosságú. A harmadik államokkal dolgozva, Észak-Afrikában, Közel-Keleten, Szíria, Líbia, Irak. Nem a legegyszerűbb dolog együttműködni ezekkel az államokkal. Tehát bizalmat kell építeni, ezt teszi az Eurojust. Kapcsolatból pontokat, hálózatokat képítve, meghívva arab államokat, a, a, a, a tunéziai delegáció például Eurojustba, hogy ezek az együttműködés révén tudjunk az együtt, nemzetközi együttműködés alapján bizonyítékokat gyűjteni ott helyben. Ahogy a prezentációban elmondtam, a különféle módszertanak a különféle tagállamokban tartóak, A mi ajánlásunk az, hogy vonják be a, a bíróságokat és az Eurojust határon átnyújt cselekvéseit már a lehető legkorábbi szakaszban, hogy bizonyítékot tudjunk begyűjteni a katonai hírszerzés adataiból, vagy a polgár hírszerzés adataiból, a harcéren történt eseményekről, és ezt be tudjuk vonni az eljárásba, hogy a jogállamiságot ezzel is erősítsük. I just alluded to its uh, uh, evidence a, on the internet. Az internettel kapcsolatban, a, a közösségi oldalakkal kapcsolatban nagyon sok mindent el kell itt foglalkozni. A jó dolog az, hogy van egy European Justice Cybercrime Networkünk, három specializált hálózat működik. A terrorizmus hálózat egyik, a cybercrime a, a speciális ügyészek részről egy másik, és a népírtási hálózat egy harmadik. Ezek, ebből a háromból lehet lassan begyűjteni jó gyakorlatokat, egymás köz kicserélve arra szinergiákat kihasználva a hálózatok között, és ez sokkal nagyobb betekintést nyújt ahhoz számunkra, hogy mi működik és mi nem. Ami pedig a radikalizáció csökkentését illeti, vannak más eszközeink is. Persze, ellennarratívák, internet, közösségi oldalak révén terjesztve a gyűlölet elleni, a gyűlöletbeszéd ellen gondolatainkat fel kell lépni itt korrekt alternatívákat nyújtva, ellennarratívákat, pozitív, megbízható információt terjesztve, és ezáltal segítve a deradikalizációs programokat, amelyek meg látjuk egyes országban, fiatalok, akik visszajönnek a harctérről, traumatizálva, akik ugye nem a hardcore terroristák, ők azok, akik ellennarratívákat tudnak elmondani hogy mégsem olyan jó dolog ez. És kapcsolódva a különféle integ közösségi integrációs szolgálatokhoz, deradikalizációs programokhoz, nagyon sok kezdeményezés van itt. Ezeket az amerikai és a brit példákkal is lehet inspirálni, meg a kanadaiakkal, ahol a deradikalizációs központok működnek, és látjuk, hogy a prevencióban is, meg a, meg a büntetőeljárásokban is egy multidisziplináris módszertant alkalmaznak, mentális higiéniai szakemberekkel, szociális munkásokkal, pszichológusokkal, oktatás szakemberekkel, a családokkal, az imámok bekapcsolásával igyekeznek a legjobb testre szabott válaszokat adni a deradikalizáció és rehabilitáció céljával. Volt egy nagyon érdekes kérdésünk Gomas asszonytól a pénzmosás ügyében, hogyha fel akarunk lépni a zsíradmus ellen, a külföldi a harcolók ellen, akkor teljes körű pénzügyi vizsgálatokra van szükség. Egyszerű ez? Nem. Mert hogy a pénzmosási feltételé meg kell valósuljanak a vizsgálathoz. Nagyon nehezen össze, visszakövet, után követhetőek az elkövetők. Azt is láttuk, hogy nagyon sok friss eljárásban, büntető eljárásban ugye az, a, a vádlottak, elítéltek pénzbe, az elítéltek pénzt küldtek Irakba és Szíriába magán bankszámlájukról szponzorálva. Ott helyben a harci tevékenységeket. Tehát egy nagyon nehezen lehet igazolni a terrorista támogatást ilyen esetekben. Uh, Tehát itt nagyon nehéz így a, az ember csempészethez való, vagy a, a, a sok esetben az csempészet, vagy a, arany csempészetből szerzett illegális jövedelemmel finanszírozzák ezeket. Az is igaz, hogy nem kell nagyon sok pénz sokszor egyterős a támadáshoz, ám az kell pénz, hogy képezzék az embereket, egymással kapcsolatot tartsanak, utazzanak, tehát kell ehhez pénz. Ez tehát nagyon fontos. Úgyhogy nem működünk. A finanszírozási témában, a pénzügyi vizsgálatokban, a terrorizmus elleni harcban párhuzamosan, összekapcsolva. Csak és nem kapcsoljuk össze a szakjogászok, szak rendőrök munkáját, akkor elbukunk. Nos, Emma Zsori asszony, ez a jelentés valóban korlátozott terjedelmű. Nem tudtuk ezt, nem lehetett nyilvánossá tenni, nyilvánosságra hozni. A jelentést egy szűk körű meghallgatás körében ismertettük. Csupán a jelentés összefoglalója, amit önök másolatban megkaptak, ez is tehát egy korlátozott körben terjesztett anyag, és nem akarjuk ezt az anyagot, jelentést szélesebb körben megismertetni, ugyanis ez a jelentés nagyon bizalmas kapcsolatok gyümölcse, ugye a bíróság, a terrorizmus ellen fellépő bíróságok között, itt részleteket osztottak meg velünk, adatokat illetően, eljásmódokat illetően, jogi, igazságügyi szempontokat illetően, és ugye itt fennáll a kockázat arra, hogy a további bírósági eljárásokat károsan befolyásolhatna ezen anyag szélesebb körben való megismertetése, ugyanis ha nem így jelenek ezt, nem tartanánk be, akkor elveszítenénk a kollégáink bizalmát. Uh, uh, a tagállamok bizalma az fontos, együttműködünk ugyanis az Európai Uniós tagállamokkal, a partnerekkel folyamatosan építeni kell a bizalmat itt is, illetve az EU-n kívüli partnereinkkel is, és ez most jelenleg is zajlik, lehet, hogy nem válaszoltam minden kérdésre, de amennyiben ez tényleg így van, már mint úgy érzik, hogy nem válaszoltam, akkor írásban fogunk visszatérni az egyes felvetésekre. Köszönöm, akkor én megengedem magamnak, hogy elmondjam, hogy a képviselőknek adott esetben akkor is lehetőségük van hozzáférni ehhez a jelentéshez, eh, hogyha titkosítva van, eh, tehát a képviselő kérésére a parlament szabályai szerint eh, megnézhetik a teljes jelentést, illetve voltak kérdések, Winberg asszony kérdése arról, hogy mekkora a száma a külföldön harcoló terroristáknak, illetve volt egy másik kérdés is Éva Zsoli tőle, amire nem hangzott el válasz. Jó lenne, hogyha ön vagy szakértői válaszolnának ezekre a felvetésekre a Libe titkárságán keresztül, hogy ezek a válaszok tényleg megjegyenek, meglegyenek, az érthető, hogy esetleg nyilvánosan nem tud válaszolni minden kérdésre, de e, az információ megszerzése e, az e, számunkra fontos. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elnézést kérek a körülményekért. Remélem, hogy a visszaútja könnyebb lesz. Thank you very much. Apparently I was not the only one who was stuck in traffic. Egyébként nem csak én szorultam be a forgalomba, és köszönöm, és mindenkinek szép napot. Okay, dear colleagues, we will have to directly... Kedves kollégák, akkor megyünk tovább a következő napirendi pontunk. A bizottság részéről egy előadás. A pénzmosás elleni büntetőjogi fellépés. 2016. decemberében nyújtotta ezt be a bizottság, e, e, az Európa Tanács e, idevágó anyagára alapul, anyagán alapul, amely egy olyan megállapodó, olyan egyezmény, amelyet nem írt még alá, nem ratifikált még az összes tagállam, és az FATF ajánlások tartoznak még ide, amelynek szintén nem az összes EU tagállam részese. Ez az irányelv ezen még túl is lép, mert bizonyos további bűncselekményeket, illetve tényállásokat határoz meg, az úgynevezett self-launderinget, illetve azt, hogy a pénz elválasztható a bűncselekménytől. A tanács az um, az általános megközelítés 2017. június 8-án fogadta el, és én most akkor a bizottságnak adom meg a szót, hogy uh, röviden ismertesse a javaslatot, majd a raportőr következik, majd az árnyék előadók, és utána pedig bármely képviselő, aki hozzá akar szólni, először tehát a bizottságnak adom meg a szót. Kicsit you Kicsit... Szerintem használjon másik mikrofont, az a legegyszerűbb. Egyszerűbb lenne, hogyha átülne. Seems to be a technical problem. Tűnik van egy kis technikai probléma. Ez most működik? Nagyon jó. Köszönöm, Albrecht úr. Ez az első formális lehetőségünk arra, hogy ismertessük a bizottság javaslatát, amely szerintünk egy fontos építő kockája lesz az Unió terrorista finanszírozás elleni fellépésének. Az az akciótervben már szerepelt ez tavaly kiegészíti a preventív keretet, amely éppen most van felülvizsgálat alatt. Ez a keret a gyanús tranzakciók jelentéstételét változtatja meg, az átláthatóságot növeli. Az a tehát, amit formálisan most nyújtunk be, az a büntetőjog fellépéséről szól pénzmosás témában. Tehát a cél az, hogy a már létező bűnügyi kereteket büntetőjogi keretet megerősítsük azzal, hogy minimális szabályokat fogadunk el, hogy meghatározzuk a pénzmosás bűncselekményi tényállását, és közelebb hozzuk egymáshoz a szankciókat. A cél az, hogy javítsuk a határon átnyúló együttműködést, különös tekintettel ezekre a terrorista tevékenységekre. A végső cél az a polgárok biztonságának erősítése a pénzmosás a bűnöző szervezetek számára lehetővé teszi, hogy hasznot húzzanak bűnöző tevékenységükből és fenntartsák tevékenységüket. Ez, ezért a szervezet bűnözés a terrorizmus elleni fellépés egy fontos célja a pénzmosás elleni küzdelem, ahogy ezt most is hallottuk, az ENSZ becslése szerint a bűnös jövedelem az 2100 milliárd dollár, ami 3,6%-a a globális GDP-nek, a világ GDP-nek. Ami az EU-t illeti, a bűnös jövedelmek mértéke az 110 milliárdra becsülhető, ami az EU gdp ének 1 százaléka. A ahhoz, hogy a bűnözők tényleg hasznosíthassák a bűncselekményekből származó jövedelmeket, ezt tisztára kell mosni ezt a pénzt. Az EU jelenlegi kerete számunkra nem elég átfogó és nem elég koherens ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen. Az összes tagállamok eh, penalizálják a eh, a pénzmosást, ugyanakkor vannak fontos jogi különbségek köztük. Ezek a jogi különbségek akadályokat jelentenek, ahogy az már itt elhangzott, és hátráltatják a határon átnyúló rendőri együttműködést a pénzmosás elleni fellépésben. Ezeket a joghézagokat és problémákat maguk a, maguk a bűnözők is kihasználhatják. Az irányelv célja tehát, hogy ezeket az akadályokat elhárítsuk, és közös tényállást fogalmazzunk meg a pénzmosásra, közösen definiáljuk, hogy mi a pénzmosás, és ez megfelel egyébként a nemzetközi kötelezettségeknek is, az Európa Tanács, illetve az OECD is előírja, az OECD FATF nevű munkacsoportja is előhívja, előírja, hogy lépéseket kell tenni. Sőt, valójában a javaslat még ezeken az előírásokon is túlmutat, mert a maximális szankciók minimum szintjét határozza meg, a self-laundering az olyan esetekre alkalmazható, amikor ugyanaz a személy, aki a pénzmosást végzi, az végezte a bűnöző tevékenységet is, amiből a pénz származik. Tehát ez a saját hasznára történő pénzmosás. Mi a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon fontos büntethetővé tenni. Emellett vannak kapcsolódó bűncselekmények, erről hallottunk az előző hozzászólásban is. Ez olyan bűncselekményt jelent, amely a hátterében van a pénzmosásnak. Egyes tagállamokban az összes bűncselekményt lefedi, más tagállamokban csak bizonyos súlyos bűncselekményeket. Nemzetközi szinten van egy olyan kötelezettség, hogy legalább 21 bűncselekmény kategóriát lefedjen ez az embercsempészettől a csaláson, a, szer, a szervezett át a terrorizmusig terjed, ez a 21-es lista. A bizottság javaslata is tartalmaz egy ilyen minimum listát, de ezen túlmúlik, túlmutat, mert a kiberbűnözést is felvettük a listára. A kiberbűnözés az, az alapvető jogokat fenyegeti, fenyegeti a gazdaságot, fenyegeti az egységes digitális piac sikeres kiépítését. Az elmúlt hetekben is történtek olyan esetek, amelyek rámutatnak a kiberbűnözés hatókörére, erejére, és arra, hogy milyen mértékben ássa ez alá az országaink értekeit és a polgárok biztonságát. Tehát befejezésképpen vannak joghézagok, amelyeket azonosítottunk, ezeket fel kell számolni, a tanács felismerte a cselekvés sürgősségét, az ügy fontosságát, ezért mi örültünk az ő határozatuknak, és azt reméljük, hogy a, bizony, a parlamenttel együtt, a parlamentben is sikerül kialakítani egy álláspontot, és elkezdődhetnek az intézmény közi párbeszédek, és befejezzük ezt a munkát reményeink szerint az év végéig. Köszönöm. Thank you very much. And, um... Köszönöm szépen. Szövika úr, most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Korra úrnak. Bene, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan a bizottság emlékeztetett erre, a bűncselekmények, a szervezet bűnszervezetek tevékenysége arra irányul, hogy profitot termeljenek, generáljanak, és ezt persze csak úgy élvezhetik, hogyha becsatornázzák a legális gazdaságba minden következménnyel, amit ismerünk. Itt hatalmas számokról beszélünk, és egy olyan jogszabályi keretről, amely eltérő, és itt válaszokra van szükség, különösen a büntetőjog szintjén, amelyet harmonizálni kell. Ez tehát egy nagyon fontos téma, amivel kapcsolatosan a lehető legjobb válaszokat kell adnunk. Néhány megjegyzés eljárás jogi szempontból és lényegi szempontból is. Ami az eljárást illeti, abból a tényből kell kiindulnunk, hogy a bizottság javaslata szerintünk jó, jó munkát végeztek, jó kiindulás alapot hozva létre. Volt persze itt egy kommunikációs probléma, ugyanis átadtak nekünk egy tanulmányt, de csupán a múlt héten kaptuk ezt meg. Ez egy belső tanulmány, nem lehet ezt elemezni, megmutatni a nemzeti szakértőinknek. Még talán hasznos lett volna egy olyan eszközt felhasználni, mint a hatástanulmány, tanulmány, de tekintettel arra, hogy most itt felgyorsítottuk ezt az eljárást, hát én ugyanezen nem értek egyet, ezért megelégszünk a tanulmányjal, megpróbálunk ennek alapján a lehető legjobb munkát végezni majd parlamenti szinten. Ami pedig az érdemi kérdéseket illeti. Vannak itt olyan témák, amiket részletesebben meg kell vizsgálni, találkozókat fogunk szervezni, meghallgatjuk a szakértőket a lehető leggyorsabban. Ugye itt az a saját pénzmosását illetően, amiről itt hallhattunk ennek a definícióját illetően, itt ezt a lehető legvilágosabban meg kell határozni. Az inf- informatikai bűncselekményeket illetően, ez megint csak egy olyan téma, amit jól meg kell vizsgálni, és a feltételezett bűncselekményeket, illetően szintén pontosabb vizsgálatra van szükség, amely megjelenik az irányelvben. Aztán amikor a súlyos esetekről beszélünk, és a szankciók harmonizálásáról, nos, megpróbáljuk ezeket a vetületeket is tanulmányozni, és megadni a szükséges válaszokat a kérdésekre megpróbáljuk a lehető legjobb munkát végezni, mert találkoztam néhányszor az jelentéstevőkkel, és megpróbáljuk a legjobb munkát végezni a parlament részéről ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e árnyék előadő, aki hozzá akar szólni? Monika Holmájer. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnknek azt hiszem, hogy a bizottság által bemutatott irányelv, vagy az a keret, amelyről mi együtt határozunk, és nem csupán a tanács dönt róla, azon keretek között mozog, mint az összes keretirányelv, a fogalmak elég hasonlóak. Ennek ellenére egyes esetekben nem egészen világos, például ez a saját pénz mosása, meg kell vizsgálni, mit is jelent ez pontosan, és hogyan kezelik ezt az egyes országokban. Az Eurojust szakértőivel jó, hogy találkozunk, örülök, hogy ezt előirányoztuk. A következő problémát kell külön kezelni, Anna Gomes tegnap erre külön rámutatott, mégpedig azt, hogy pénzmosás gyakran nem büntetik, mert az előzetes bűncselekmény egy másik tagállamban nem büntetendő, és ezért a tettes büntetlen marad, és az információs jogsegély az, az egyes tagállamok között elég hiányos. Aztán a kiberterületen még összetettebb a helyzet. Ugye most az interneten történik háromnegyede mindennek, és legutóbb 12 milliárdos nagyságrend volt Németországban ilyen bűncselekmények esetében, amelyet aztán további pénzügyi bűncselekményekben használtak fel, és csupán 12 személy volt érintett 12 milliárd eurós nagyságrendű bűncselekményben, hát ilyen nagyságrendek vannak most már. Tehát itt Ugye 81 eh, milliót loptak a központi banktól legutóbb, és aztán ezt a pénzt további bűncselekmények esetében használták fel. Tehát itt mindenféleképpen harmonizációra van szükség ezen irányelv esetében, amely ahhoz vezetne, hogyha a különböző tagállamokban gyakran tökéletes lenne az egyeztetés, és tudnánk, hogy az adott bűncselekmény egy tagállamban nem büntetendő, és ezért a másik tagállamban nem lehet üldözni az adott bűncselekményt, mert ugye az elkövetők minden hízagot kihasználnak, és a pénzügyi ágazatban különösen, hiszen itt milliókról, milliárdokról van szó. Nos, itt nagyon kedvezőnek tartanám, hogyha harmonizációra törekednénk, amely ezen hízakokat megszüntetné, és így módon büntetendő vétenni ezeket a cselekményeket mindenhol. Reméltek jól előre haladunk, és a jelentéstevő ütemterve is nagyon kedvező. Köszönöm neki. Thank you very much. Köszönöm szépen a következő. Hozzászól Anna Gomes. Köszönöm. Látom én, mennyire fontos ez, valóban nagyon fontos, hogy harmonizáljuk a pénzmosás elleni harcban a kriminalizáció intézkedéseikét tagállamok között. Hiszen azt látjuk nem csak a mi munkánkban, hanem a Panama dokumentumokban folytatott munkánk során, vizsgálatunk során is. Látjuk azt, hogy rengeteg dolgot kell harmonizálni abszolút módon, és azt, hogy kriminalizáljuk ezeket a bűncselekményeket egy konvergens, harmonizált módon kell történni az EU-ban, ez abszolút létfontosságú. Ezen bűncselekmények elleni fellépésben. Persze a politikai intézkedés az elsődleges, ugye hat óra munka, rengeteg munkát fektetünk a, a ebbe a témába, és összeg átmegy a következő soros elnökségre a pénzmosán irányelv, mert a tagállamok ellenálltak ennek. Vártuk, hogy konzultáció folyjon, és a trasztok témája sem kerülhető el. Nem lehet úgy tenni, mint hogyha fel akarnánk lépni a pénzmosás ellen, miközben hatalmas kiskapukat hagyunk tárva nyitva, mint a trustok szabályozatlan pénzügyi tevékenysége. Mert arra hivatkozik az arányosság, meg a magánszféra védelmére hivatkozva teszik a tagállamok. Ám a politikai ellenállása a tagállamoknak azt mutatja, hogy a pénzmosás elleni harcnak ez a rendszere arra a fogalomra alapul, hogy bizonyos kötelezett entitások majd jelentik maguktól, ha valami gyanúsat látnak. Majd ők maguk fognak a gyanús tranzakciókról jelentést megterjeszteni a kijelölt szerveknek. Ám a, a legtöbb kötelezett intézmény, entitás nem teszi ezt meg. És a legtöbb felügyeleti entitás sem végzi ezt el leginkább még a bankok és a pénzintézetek teszik ezt. Ugye ott vannak az ügyészek, a, a számviteli szakemberek, könyvelők, konzulensek, vagy, a, vagy a, az ingatlan ügynökök. Ők nem töl, töltenek ki SDR nyomtatványokat. Itt kell sokat tennünk. Mert hogy a felügyeleti hatóságok sem nagyon jeleskednek. A, a jegybankok, a, a szabályozó hatóságok sem. Ebben van az első nehézség. Aztán az adóparadicsomokhoz való kapcsolódás is mag ordítóan nyitva áll, hiszen az adóparadicsomokban elrejtett pénz az, amit aztán ingatlanokba tesznek, meg a reálgazdaságba visszaforgatása ennek igazi probléma. Aztán ez a predikált elkövetés témája, amiről beszéltek, nagyon sok meg meghatározási van ennek, meg a kihatásai. Saját hazámban, Portugáliában nem régiben volt egy nagyon érdekes döntés. Egy feleviteli bíróságon az első fokú bírósági határozat ellen, amely azt mondta, hogy a pénzmosás elleni vizsgálat nem folyhat le, egyébként angol két érintette volna a vizsgálat, mert a prediket, a, a, a feltételezett bűncselekmény nem Portugálban történt, hanem Angolában. A, ugyan bár a pénzmosás átmehetett Portugáliában, de az alapbűncselekmény nem ott volt, így nem kell vizsgálódni. Szerencsére a felsőbb felleviteli bíróság úgy döntött, hogy bár az alapbűncselekményt Angolában hajtották végre, Portugália érintett, igenis le kell folytatni Portugálban a vizsgálatot. Aztán a cybercrime-ot említették. A legtöbb ilyen bűncselekmény ről nem is tudunk, hogy megtörténik. A bitcoinokkal és a virtuális pénzekkel fizetett, a fintek pénzügyi technológiákkal történő tranzakciók. ezekhez nagyon komoly szakértők kellenek, hogy ezeket feltárjuk. Végül a szankciók témája. Ugye a Panama dokumentumokban való vizsgálban az látszik, hogy a legsúlyosabb szankció a pénzmosás ellen az lehet, nem csak a börtön, hanem elveszik az eszközt, a pénzt. A vagyon elkobzás, az, amelyre koncentrálnunk kell. Ettől félek a legjobban is. Végül az Eurojust, az Europol, az IFIU-kkal együtt a nehézségek ellenére kell, hogy ezt a kulcsfontosságú irányelvet valóban tartalommal töltsék fel, és kiegész, lehetővé tegyék, hogy kiegészítse az ötödik pénzmosás elleni irányelv átírását. Thank you. Um... Köszönöm. Ha legközelebb beszél, kicsit kevesebbet tegye, mert különben csúszásba kerülünk, nem lesz időnk a végén. Következő árnyék előadónk, aki lesz, te, hogy beszélni akar, Jezsek úr. Köszönöm, elnök úr én is üdvözlöm ezt a javaslatot, amely, mint már elmondták, része annak a keretnek, amelyet Anna az imént megbeszélt. A tegnapi pénzmosás ellen irányelv, irányelv felülvizsgálatára szóló elbukott vagy kudarcot a trialógus példája is mutatja ezt. A parlament nagyobb átláthatóság felé törekszik, a tanács meg behúzza a féket. Aztán a panabizottság a pénzmosás elleni harcban jó, hogyha ezeket komplementer módon összekapcsoljuk, és a tagállamok között próbálunk harmonizálni. Emlékezzünk arra, hogy a tanács már elfogadta ezt általános módszertant, erről beszélt az elnök is és az Európai Bizottság javaslata jó kiinduló pont lehet. Osztom ezt a meglátást, és ami meg azt illeti, a javaslat nem olyan nagyon hosszú, szerintem gyorsan lehet lépni ebben, bár nem kell alábecsülni a nehézségeket, de szerintem lehet gyorsan haladni. És egy streamline kapcsolatot munkamában lehetőleg hamarabb eredményre törni ezzel a munkával. Köszönöm. Éva Zsóli a következő hozzászóló, aztán Kinicsi asszony, és aztán zárni kell. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet valóban rendkívüli, mert a tagállamok összessége egyben a FATF e tagja is, és most már 30 éve harcol a nemzetközi közösség a pénzmosás ellen rendszeres értékelésekkel. Ismerjük tehát ennek a gyengességeit, és a legfőbb ideje annak, hogy az Európai Unió megalkossa saját kötelező irányelvét. Ami nagyon fontos az az, hogy van ugye itt ez a fekete lyuk, nagyon sok tagállamban az adócsalást nem tekintett tekintették egy bűncselekménynek, és ezért van ugye itt egy hatalmas fekete lyuk. Szükség van tehát egy irányelvre, amely pontosítja, hogy a jogsértések, amelyek több mint egy éves szabadságvesztéssel dönteten, büntetendők, azok alapbűncselekménynek minősülnek a pénzmosás szempontjából, és szintén nagyon fontos, hogy a saját pénz mosása szintén büntetendő legyen. Örülök tehát ennek a javaslatnak, és örülök ahhoz is, hogy hozzájárulhatok ehhez. Thank you, and uh, madam. Köszönöm. Kinicsi asszony. Grazie, grazie, Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondtak Szorika úrnak és az elnyék jelentéstevőknek a végzett munkáért ezen a fontos irányelven, és azt is elmondhatom, hogy nagyon vártuk ezt, mert a pénzmosás irányelv után, a négyes irányelv felülvizsgálata után szükség volt egy olyan irányelvre, amely egységesíti büntetőjogi szempontból a jogszabályokat, hogy fellépjünk az ilyenfajta bűncselekmények ellen. Tehát itt világos útmutatásra, egységes, kötelező útmutatásokra van szükség. Ez az irányelv tehát nagyon fontos, amely esetében az is fontos, hogy rövid időn belül meghatározzuk ezeket a szabályokat, az nélkül, hogy további részletekbe mennénk. Szintén nagyon fontos, és specifikálásra szorul, a saját pénz mosására kapcsolatban mosásával kapcsolatos jogszabály. Olaszországban egy ilyenfajta jogszabály révén fontos eredményeket lehetett elérni a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, ugyanis ezen bűncselekmények gyakran bűnszervezetek művei. A saját pénzmosása az egyik legfontosabb útmutatás itt az anyagban, és ezzel kapcsolatban egységes utat kell mutatni az összes tagállamban a büntetőjogban. Ahogyan az előttem szóló is elmondta, nagyon fontos az együttműködés, a koordináció, a nyomozás, rendőrségi tevékenység és igazságügyi tevékenység vonatkozásában. Nagyon fontos az is, és itt mindig egy kicsit le vagyunk maradva a bűnözőktől, nagyon fontos lenne, hogy a bűnözésre is figyelmet fordítsunk a pénzügyi bűncselekményekre, ugyanis tudjuk, hogy manapság egyre inkább a pénzügyi bűncselekmények az interneten keresztül valósulnak meg. Két szempont van még, amikkel kapcsolatosan gyorsan szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Szerintem még hiányzik, ezért közös definícióra van szükség. A bűnszervezet definíciója nincsen még meg, ugyanis az bűncsek mögött gyakran bűnszervezetek élnek, állnak. Itt a 2008-as határozatra utal ez az anyag, de ez nem teremtett világosságot ezen fogalmat illetően, sőt, zűrzavart teremtett, és a tagállamok nem ültették át teljes mértékben ezt a definíciót, vagy különböző módon ültették át azt. Azt hiszem tehát, hogy fontos itt közös fogalmat létrehozni a bűn szervezet kapcsán, amely jogi szempontból kötelező ugyanis minden irányelv alapját képezi ez, amelyek jogi jogszabályokat tartalmaznak és felkívánnak lépni a szervezetbűnözés ellen. Egy utolsó észrevétel a bizottság javaslatának tízes cikke szerintem nem foglal magában egy minimális listát, hiszen itt minimál szabályokról is beszélünk, tehát olyan közös vizsgálati eszközökről lenne szó ezenfajta bűncselekményekkel kapcsolatosan, amelyek szükségesek lennének, hiszen itt a bűnszervezetek követik el általában ezeket a fajta bűncselekményeket, és talán jó lenne az irányelv szövegébe beilleszteni ezen eszközök listáját is, hiszen különböző vizsgálati eszközök léteznek, például a telefonlehallgatást nem használják valamennyi tagállamban. Talán ezen el lehetne még gondolkodni de még egyszer szeretném megismételni a köszönetnyilvánításomat azon kollégák irányában, akik ezen szövegen dolgoznak. Nagyon fontos ez a szöveg, és valóban szükségünk van rá. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólóként a jelentéstevő, és talán menetrendről is mondanom majd valamit. Köszönöm elnök úr. Tegnap úgy döntöttünk, hogy kicsit lerövidítjük az eredeti ütemtervet. Az első tervezet már szeptember végén létre kell, hogy jöjjön. Találkozunk a szakértőkkel szeptember hónap folyamán, és aztán a módosító indítványok benyújtásának határideje a szeptember közepén lenne, így módon október közepén a szakbizottságban, illetve október végéig megejthetjük majd a szavazást, és aztán novemberben lezárhatjuk ezt a projektet. Thank you very much. <clears throat> Thank you uh, to all the speakers, also for the commission to be here. Köszönöm mindenkinek, uh, az összes felszólalónak, és akkor megyünk tovább a következő napi rendi pont. Következik a 2016-os éves jelentés bemutatása Stefan Kessler részéről, aki a Frontex konzultatív fórum elnöke, alapvető jogok témában ügyködik ez a konzultatív fórum, illetve ő a jezsuita menekült szolgálatnak az advocacy officerje, és eh, Dész Kozule van még itt, aki a az UNHCR eh, liaison tisztviselője a Frontex felé, valamint Sufiani Ajali, aki a Frontex konzultatív fórum résztvevője. At the front,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 Kedves kollégák, ami a következő napi rendi pontot illeti, meghívtunk két szervezetet, meghívtuk két szervezetet, amelyek megosztják a Frontex Konzultatív Fórum elnöki eh, hivatalát, és eh, együtt kiadták a negyedik éves jelentést a fórum tevékenységéről. Tehát üdvözlöm Stefan Kresslert, aki a Jezsuita Menekült Szolgálat Európát képviseli, Dész Kozule, a, aki eh, Sofiana Ajali nevében van itt, az ENSZ menekültügyi szervezete képviselő képviseletében, és most akkor önök 10 perc erejéig beszélhetnek a bizottság képviselőihez, majd ezt követően egy eszmecsere következik, kérdéseket kaphatnak a képviselőktől, és remélem, hogy azokra fognak tudni válaszolni. Önöké a szó tehát. Köszönöm, köszönöm a meghívást. Of the Köszönöm, az elnöke vagyok tehát ennek a fórumnak, és én képviselem a konzultatív fórumot, és ismertetem a negyedik jelentését. A... I have been given only 10 minutes for... Csak 10 percet kaptam a prezentációhoz. I should try to keep the timeline. És mivel az elnök német, ezért tartani akarom magam az előírt időhöz a jelentés hat pontját emelném ki, illetve a földközi tengeri mentőakciókról beszélnék még. A konzultatív fórum részt vett a vitában, amely arról szólt, hogy hogyan kell végrehajtani a Frontex rendeletet, sajnálatos módon az ajánlásaink nagy részét a jogalkotók nem fogadták el. Ebben a kontextusban a konzultatív fórum ajánlásokkal fordult a Frontexhez, hogy egy egyéni panaszmechanizmust hozzanak létre jelenlegi formájában. A panaszmechanizmus nem elégséges, nem elég jó ahhoz, hogy akár a jó igazgatási elvek érvényesüljenek, akár pedig a jogérvényesítés. Ezért azt szeretnénk, hogyha a panaszfórum eh, szabályzata az túlterjeszkedne a 17-es cikkem. Emellett a különböző szereplők elláthassák a megfelelő szerepüket. Setting of complaints and provide for the possibility of anonymity. És eh, biztosítani kell a panaszok anonimitását is. És mint egy mantra, mantraként mondom újra, az alapvető jogi tisztviselőnek, a Fundamental Rights Officernek több munkatársa, munkatársa van szüksége, több erőforrásra. Úgy gondolom, hogy az ajánlásaink továbbra is érvényesek, és szeretnénk, hogyha ez a bizottság is érvényesíteni ezeket az ajánlásokat a frontex szemben, hogy elfogadásra kerüljenek. A második dolog az az, hogy üdvözöltük a, azoknak a monitoroknak a létrehozását, akik eh, a kitoloncolásokat monitorozzák, és azt szeretném, hogyha ezek a megfigyelők, ezek eh, függetlenek lehessenek, legyenek, és ha a Frontex összes tolonc eh, fellépését monitoroznák. Vannak ugyanis olyan toloncolások, ahol nincs monitorozás, míg mi úgy gondoljuk, hogy minden ilyen visszautasztatást független feleknek kell monitorozniuk. Emellett szeretnénk, hogyha a Frontex együttműködése javulna a harmadik országokkal. Ez egy trükkös kérdés, mert Törökország mutatja, hogy mennyire kényes ez a téma emberi jogi szempontból, vagy a líbiai parti őrség kiképzése megint csak azt mutatja, hogy mennyire trükkös és érzékeny témáról van szó. A konzultatív fórum a gyerekek védelmét is javítani akarja a Frontex tevékenységi körében. Mi úgy gondoltuk, úgy gondoljuk, hogy a földi határokra is ki kell terjeszteni a Frontex fellépését ebben a, ez, ebben a témában, és Néhány héttel ezelőtt a fórum adott ajánlásokat a Frontexnek, és elkezdtük az igazgatósággal a tárgyalásokat ebben a témában. A fórum hozzájárult a alapvető jogi stratégiához. A konzultatív fórum a gender mainstreaming témában is ajánlást fogalmazott meg. A konzultatív fórum az alapvető jogi stratégia felülvizsgálatában örömmel részt venne 2017-ben. A fő cél az kell, hogy legyen, hogy az alapvető jogi stratégia tükrözze az ügynökség kiterjesztett hatáskörét, tehát megvan a kiterjesztett hatáskör, a stratégiának erre reflektálnia kell. A hatodik dolog, amiről beszélnék, a konzultatív fórum hozzájárult egy sor tréninganyaghoz, Különösen utalnék itt a korkurikulumhoz, amelyet az elmúlt júniusban fogadtak el. Egy személyes megjegyzéssel fejezném be a tengeri mentőakciókkal kapcsolatban az ENSZ 2000 5 ben már 2005-ben haltak meg menekültek a földközi tengerben. Several non-governmental 2005-en haltak meg a, idáig, az, ebben az évben a földközi tengeren. Szeretnénk, hogyha további halálesetek nem következnének be. Néhány Frontex megjegyzést úgy lehet értelmezni, mintha azzal vádolnának civil szervezeteket, hogy együttműködnek az csempészekkel. A Frontexet felszólítottuk, hogy tisztázzák a helyzetet. A Frontex ezt megtette a közelmúltban, az Európai Parlamentnek írt levelében, és részt vettek abban, hogy az NGO hajók mindössze azt a tevékenységet végzik, amit egyébként az egyezmény minden kapitánytól elvár, tehát hogy mentse meg az életeket. Amennyiben az NGO-k nem lennének aktívak, akkor még több migráns halna meg. Ebben a kontextusban emlékeztetném ezt a bizottságot, hogy a védelem megfelelő és védett eh, módozatait alakítsák ki, hogy ne kelljen a hajózásra nem alkalmas eh, vízi eszközökbe kockáztatni ezeknek az embereknek az életét. Köszönöm. Én úgy értettem, hogy akkor ön eh, tartja az előadást. We can invite the members now to come in. A kollégája válaszol majd a kérdésekre, nem majd ketten fogunk válaszolni, mondta Kessler úr. Négy-öt képviselő már jelentkezett. Gomes asszony. Spinelli, Mrs. Anderson, Mrs. Griesbeck and Mrs. Verjean and Mrs. Infeld. Anyone I forgot? Elfelejtette be valakit, Köster úr és Csinicsi úr, asszony. Kérem, egy perc, nem sokkal több idejük van, mert még szavaznunk is kell, különben mástól kellene elvenni az időt. Kérem, hogy röviden és pontosan fogalmazzák meg ezt a témát. Köszönöm. Your... Szeretném megköszönni a munkáját és az ajánlásait, meg a riasztását. Mert valóban felháborító ezek a dolgok. Nincs egyedül. Nem csak az önök ajánlásait nem követik a milyenket sem. Múlt héten Martin Kobala aki az ENSZ különleges képviselője Líbiában, mondta azt, hogy a mi szakpolitikáinkat a belügyminiszterek irányítják, nagyon szűk perspektívában gondolkoznak ezek, akik a migrációt eh, nagy fenyegetésként látják Európával szemben, és ezért nem követik ezeket az ajánlásokat. És arra is rámutatott, hogy nem csak az felháborító, hogy az EU fizeti a, a, a táborokat, és vannak Líbiában olyan fogolytáborok, vagy a megfenntartásáért az EU fizet, meg az EU fizeti a libiai parti őrséget, amik itt senki sem felügyel, hogy mit csinál, lő, lőnek a migránsokra, meg egyebek, nem kell kifejtsék, miért lőnek. Tehát a legközelebbi vitában ezt fel kell hozni, mert nevetséges az, hogy az EU-afrikai partneriségről beszélnek sokan, miközben ez csak semmi más nem irányítja, csak mint a belügyminiszterek szűk látókörűsége, akik nem értik, hogy mekkora dologról van szó. Rosszabb, mint nevetséges. Ez maga bűn. Thank you very much. Uh, next... Köszönöm. Következő hozzászóló. Spinelli asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a konzultatív bizottságnak ezért a jelentésért. Két kérdésem van. Az egyik, ugye erről már az előttem szóló kolléga említés, említést tett, ugye az ENSZ intése mely felhívta az Európai Uniót arra, hogy a líbiai ö, parti őrség különleges helyzetére, törékeny helyzetére legyen tekintettel, és van egy alapvetőbb kérdésem, az Európai, az Európa Tanács úgy döntött, hogy támogatja a libiai őrség kiképzését és a Libiával való visszafogadási egyezményt, és úgy gondolom, hogy a Frontex nem mehet a tanács döntésével szembe. Ez mindenképpen egy súlyos problémát jelent szerintem. A második dolog, ami igencsak aggaszt engem, ez a tegnapi bejelentés az olasz kormány részéről azon szendéket illetve az olasz kormánynak, hogy az olasz kikötőkben kikötőkben nem fogja beengedni a, az olyan ö, hajókat, amelyek ö, gyakorlatilag az NGO-k mentőhajói. Ugye ezen hajók ö, üzeneteket küldenek, a bajba jutottakról szinte minden nap, ö, és a képességeik már el beleütköznek a végső határokba, mégpedig azért, mert már nincsen európai szintű tömeges folyamatos művelet a Frontex részéről, a bajba jutottak felkutatását, kimentését illetően. Tehát nincs ilyen művelet, 2016-tal ellentétben ezért nem végeztek ilyen műveletet. Ezen ügyekkel kapcsolatban kérném az ön véleményét, mert szerintem itt arról van szó, hogy a tengeri, nemzetközi tengeri jogot és az Európai Emberi Jogi Egyezményt nagyon súlyosan megsértjük. Köszönöm. Miss Spinelli and Miss Anderson is next. Köszönöm, Spinelli. Anderson asszony. Szeretném megköszönni a jelentést mondandóját, és szeretnék kifejezni abszolút felháborodásomat. Különösen a az 2005 ember sorsát illetően, akinek megosztotta velünk. Akit ezt statisztikai számoknak tekintenek. Halottuk férfiak, nők, kisgyermekek, kisfiúk, kislányok, akik, akik egy, egy hullámsírba ö, ö, vannak, temet, ezt kerültek eltemetésre, a földközi tengerbe fulladtak, és ez a bizottság nevében kell képeznem felháborodásunkat. És az is nagyon aggályos, hogy az ember, a migránsok elleni emberjogi abúzusokat, amelyeket a rendőrség és a határőrök követnek el, bár jól dokumentált, mégsem kap figyelmet. Olyan területeken, ahol a Frontex is működik, például a balkáni térségben. Hát akkor milyen intézkedés történik ezen jogsértések feltárására, az, az, a migránsok emberi jogának megsértésével szemben? Ahogy az ön jelentésének ajánlása is megfogalmazzák, és a magyar és a szerb határon történt eseményekre felhívva a figyelmet. Tudom, hogy már utaltak erre, de voltak már korábban is, és most is riasztó jelentések a líbiai parti őrség működéséről, amely embereket mentő hajókra lő a líbiai parton. Tüzet nyitnak a mentő, mentő csónakokra. És azt is biztosítani kell, hogy ezeknek a menekülteknek a biztonsága és azokat az akályokat is üdvözlöm, amelyeket a Frontex működéssel kapcsolatban Törökországban megfogalmazott. Törökország nem biztonságos ország. Ennek ellenére éppen most éjjel zárdulott le egy trilógus, ahol többen utaltak arra, hogy az EU menekültügyi ügynöksége miképpen látja ezt, és különösen ugye, Törökországon vonatkozóan biztonságos országként való meghatározás van, hogy jobb szabályokat követelnek többen, például Görögország holott több alkalommal elhangzott és bizonyítás nyert, hogy Törökország nem biztonságos ország, harmadik ország. És különösen a mostani törökországi helyzet láttál, az alapjogok folyamatos sérülése láttál. Nem mondható, hogy Törökország, és saját állampolgárai számára sem biztonságos, nem hogy migránsok számára, menekültek számára. Tehát nagyon sokat lehetne mondani még erről, de az idő nem elég rá sajnos. Köszönöm, hogy feltettük ezeket a kérdéseket. Uh, just to let you know that uh, I will have to shorten the next issue uh, if we will take more time for this. Köszönöm. A kicsit több időt fogunk erre. Elnézést, figyeljünk oda az időre, mert uh, különben a többi fontos témára nem marad idő. Tehát kérem, hogy, hogy konkrét, rövid kérdéseket tegyenek fel, de tudom, hogy sok mondani valójuk van. Kriszbek asszony. Merci. Köszönöm. Köszönöm, Jan. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, de ami a beszédek hosszúságát, életét és az egyenlőség elvét kellene alkalmazni. Mindenkit szeretnék köszöntet mondani ez a jelentés éves jelentés bemutatásáért, ami nagyon gazdag volt adatokban, és nagyon jól mutatták be, ugyanis a Frontex eh, szabályozásában szerepel, hogy a konzulva konzultatív fórum hozzáfér az összes információhoz. Első nagyon gyors kérdésem valóban hozzáférnek-e valamennyi információhoz minden hely színen, vagy találkoznak-e a menekültekkel, vagy akadályokba ütköznek, ha igen, milyen természetűekbe. Ugyanis a Fed News kommunikációja szerint esetleges olyan információk vannak, amelyek méltatlan körülményekről számolnak be, és mindenképpen megfelelően kell kezelnünk ezeket az információkat. Aztán ön a jelentésben olyan helyzetekről is említést tett, amikor is a menekültek életkörülményei Görögországban, ugye kollégeink néhány nappal ezelőtt ellátogattak oda, és arról számoltak, hogy javult az ottani helyzet. Egyetérte ön ezzel a véleménnyel? És bizonyos helyeken, különösen a szigeteken különleges körülményekkel szembesültek-e. És a harmadik nagyon gyors kérdésem, Vega Children programmal rendelkeznek önök, és szerintem is nagyon fontos odafigyelni erre a szörnyű helyzetre fizikailag, de különösen lelki szempontból azon több ezer gyermek számára, akik úton vannak, mint menekültek, és akár el is haláloznak, de mindenféleképpen nagyon traumatizáltak. Van-e néhány gyors példája és pontosabb információ ezen programot illetően? Elnök, köszönöm. Következő hozzászóló Verzsá asszony csak egy percben kérjük, mert az ön frakció részéről már hozzászóltak. Elnézést, hogy olyan frakcióhoz tartozom, akit, amelyet igencsak aggasztanak ezek a kérdések. Köszönetet mondok Kessler úrnak, akit már régóta ismerünk, és nagyra becsülöm annak módját, ahogyan ő a munkáját végzi. Két kérdéssel kapcsolatosan vannak aggodalmai a kényszer visszatérések, erre a mechanizmus, és itt különleges szerepünk van, mert az európai jogszabályok tiszteletben tartásáról van itt szó. Különösen nagyra becsültem, amit ön mondott eh, az NGO-k eh, helyzetének kétségbevonásával, ezen aggasztó helyzettel a Frontex részéről ezen a területen, és úgy tűnik, hogy korrigálták itt az irányt, Egyetértek azon kollégáimmal, akik elmondták Törökország vonatkozásában és a líbiai partiőrség kiképzésével kapcsolatosan, hogy itt nekem egy aggodalmam van ezzel kapcsolatosan, illetve amit elmondott Natalie Griesbeck, mert ami a Törökország megállapodás következményeit illeti, ugyanis egyre több sérülékeny személy reked a görög szigeteken, és érdekelne, hogy önnek is ilyen információi vannak, és ön szerint hogyan alakul majd ez a helyzet a jövőben. És szeretnék visszatérni a magyar-szerb határ aggasztó helyzetére. Információim szerint befejezném a mondatomat, tehát itt a Frontex és a magyar rendőrség kapcsolatát, illetően a Frontex Itt a magyar rendőrség nem megfelelő eljárásmódjait úgymond elrejti. Nincsi asszony. Köszönöm elnök úr, nagyon gyors leszek, szeretnék köszönetet mondani a konzultatív fórum képviselőjének a Frontex részéről nem csupán a jelentésért, amit bemutatott, hanem mindennapi erőfeszítéseért, hogy megerősítse az emberi jogok védelmét. A Frontex TEX ügynökség tevékenységeinek keretein belül, mert eh, az emberi méltóság védelme elsős, elsőbséget kell, hogy élvezem mindenek előtt. Spinelli képviselő már utalt erre a e, vész harangra, amit Olaszország megkongatott, eh, de továbbra is ezt tesszük. Az NGO-k ugye emberi életeket mentenek, befogadnak, és a kiskorok helyzetére csak odafigyelnek. Gyors kérdésem. Ön utalt arra, hogy a Frontexen belül dolgozók képzése fontos, és ez még fontosabb a kiskorúak vonatkozásában. No most ön szerint az ön által elmondottak fényében van -e elégséges képzés azok számára, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a kiskorúakkal, és különösen a legsérülékenyebbekkel, és a legsérülékenyebb személyekkel, nőkkel, gyermekekkel és más személyekkel, akik már erőszakot, visszaéléseket szenvedtek meg, bármilyen visszaélésekről is olyan szó. Köszönöm. Köszönöm, Infet. Köszönöm, Infet, asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Keszler úrnak az előadást. Nem vagyok optimista de mégis optimista vagyok, de mégis ez elszomorít, amit hallok, mert a tagállamok gyakran beszélnek az alapvető jogokról, emberi jogokról, de valójában inkább csak csomagolóanyagnak tekintik ezt, becsomagolják az alapvetően emberi jog ellenes politikájukat ebbe, hogy e, jól érezzék magukat egyfajta bürokratikus nyelvezetként, álcaként, miközben valójában teljesen másként járnak el. Egy konkrét kérdésem van, ön említette. Sorry. I was going to address a, a, a direct question. You, you mentioned... Konkrét kérdést szeretnék önhöz intézni. Említette a libiai parti őrség kiképzését, és a tagállamok erre azt mondják, hogy persze ez rendben van, mert emberi jogokra is kioktatjuk őket, és aztán lehet, hogy én egyedül állok ezzel, de nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ön röviden utalt erre, és én szeretném, hogyha jobban kifejteni. Köszönöm. Utolsó hozzászólunk, Kosta úr. Äh, Köszönöm a jelentését és elkötelezettségét felháborítónak tartom, és alig tudtam elviselni ebben az évben, vagyok, hogy két 2005 személy vesztette halálát a földközi tengerben. Ezt szégyen teljesnek tartom, hogy az Európai Unió nem képes egy tengeri mentőprogramot létrehozni. Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban az a felfogás uralkodik, hogy a földközi tenger egy ember jogmentes övezet, ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Konkrét kérdésem a következő. Szerencsére nagyon sok NGO vár a kötelezettséget, hogy a földközi tengeren a menekülteknek egy tengeri ö, mentőszolgáltatást nyújtson, úgymond. Ezen NGO-k megpróbálnak részben Frontex hajókkal is kapcsolatot felvenni, és a Frontex hajók részben nem is reagálnak erre, hogyha az NGO-k utalnak arra, hogy a hajóik már megteltek, és nem tudnak további menekülteket felvenni a tengerből. Van-e önnek erről információja, hogy a Frontex, az NGO ilyenfajta segélyhívásait figyelmen kívül hagyja? That have been Köszönöm, akkor ennyien akartak hozzászólni a képviselők részéről. Akkor kérem válaszoljanak. A kérdésre eldönthetik, hogy ki válaszol. De önök is kérem, hogy viszonylag röviden válaszoljanak. Been a long list of questions, and I would like to... Ho- sok hosszú kérdést kaptam. a forum's mandate is some... A Frontex a fórum mandátuma kicsit szűkre szabott. Éppen ezért nem kommentálhatjuk az Európai Unió megállapodását vagy alkuját Törökországgal. Nem, nincsen felhatalmazásunk arra, hogy politikai kérdésekkel foglalkozzunk. Tehát eh, én eh, meghallgattam az önök megjegyzését, de én nem fűzhetek ezekhez semmit. Ami líbiai parti őrség képzését illeti, nem hiszem, hogy mi többet tudnánk, mint önök. És számunkra ez az egész még egy eléggé átláthatatlan ter- terület, ki kit akar kiképezni, és hogyan, és kivel. Mi is hallottuk, hogy a képzésben szerepel emberi jogi panel de fogalmunk sincs, hogy ezt hogy fogják végrehajtani, hogyan fogják ezt a tréninget lefolytatni, kivel, és ez még akkor is problémás lenne, hogyha egy csodálatosan kiképzett líbiai parti őrség működne, akik egyébként feltartóztatnák mondjuk ezeket a migránsokat, és visszavinnék Líbiába, ott tartanák fogva, tehát még az is másfajta problémákat felvet, úgyhogy a kérdés alapvetően nem is a líbiai parti őrségről szól. Ami pedig azt a szankciót illeti, hogy az NGO-k kiköthetnek-e Olaszországban a hajóikkal. Ezt, ez új információ számomra. Az Európai Bizottság eh, hivatalos álláspontja is ez. Eh, és a Frontex is azt fejtette ki, hogy nincs bizonyíték semmilyen NGO ellen, akik ott eh, mentőakciókat hajtanak végre, hogy ezek a rájt vett, részt vettek volna bármilyen jogsértésben, tehát bármilyen szankció az ilyen nem kormányzati szervezetek ellen, az nincs kellőképpen alátámasztva bizonyítékkal. Ami pedig a, a balkáni helyzetet illeti, tehát az EU külső határain, ez egy olyan példa, amely, amelyel komolyan foglalkozunk, Először is tisztázni akarjuk, hogy ki miért felelős, ki kit figyel és ellenőriz, és a Frontex számára mi lenne az, ami már vállalhatatlan, és inkább kivonulnának onnan. Nincs még válasz, jelenleg is folytatjuk a párbeszédet a frontex de nem tudok most önöknek választ adni. Ami Görögországot illeti, Önök 2016-os jelentésre utaltak, az a látogatás nem egy átfogó ellenőrzés volt, az csak egy egyszerű látogatás volt, amelynek célja az volt, hogy a Frontex művelete kontextusát jobban megértsük. Görögországban. A konzultatív fórumnak nem feladata, hogy monitorozza az életkörülményeket Görögországban, és különösen nem a görög szigeteken, de személyes véleményem az, hogy tényleg aggasztó a helyzet, eh, különösen a szigeteken. különösen ami a kiszolgáltatott embereket illeti, és akkor most a gyerekekre vonatkozó kérdésre a kolléganőm válaszol. Köszönöm, Stefan, Én gyerekkezdeményezésre utalnék, ez a Frontex kezdeményezés a kockázatnak kitett gyerekeket akarja azonosítani az európai reptereken. To send observers. A a partnerszervezetek küldenek embert ebbe a műveletbe, ez már három éve zajlik, 2016-ban 13 ember vett részt a konzultatív fórum részéről, aki ebben tevékenykedett. Két tényezőről számolhatok itt be, az egyik a műveleti, a másik pedig a kapacitásépítés. Tehát amellett, hogy a repülőtereken ez a tevékenység zajlik, és a kockázatnak kitett gyerekeket azonosítják, emellett a határőrök között is zajlik egy információcsere, bevonva a civil szervezeteket is, tehát itt a konzultatív fórum és a Frontex együttműködésének egy remek példáját látjuk. Örülünk annak, hogy ugyanezt a koncepciót ki akarja terjeszteni a Frontex a szárazföldi határokra, és aztán később a tengeri határokra. A szárazföldi határokra zajló kiterjesztés az előre haladottabb állapotban van. Amennyiben ez, ez a gyerekprogram érdekli önöket, akkor a Vega gyerekprogram, akkor a Frontex honlapján vannak erről információk. A képviselőasszony kérdezte a, az oktatásra, kényszerített az oktatásra, illetve a gyerekek védelmére. Have, uh, supported Frontex in the updating of the... Támogattuk uh, a Frontexet abban, hogy kialakuljon a közös tanrend, egy korkurikulum, amely harmonizált standardokat uh, tartalmaz a határőrök, illetve parti őrök kiképzésére, és ebben van egy gyermekjogi szekció is, amely egyrészt a gyerekekkel, másrészt más kiszolgáltatott csoportokkal foglalkozik. Ez egy olyan aspektusa tehát a Frontex munkájának, amelyben mi támogatjuk őket. Stefan is említette emellett egy gyermekjogi tanulmányt készítettünk a Frontex keretében. Ez most éppen folyamatban van. A konzultatív fórum továbbra is készen áll arra, hogy támogassa a Frontexet, amennyiben igénylik. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt is, hogy eljött és elmondta e, Be is vett jelentését, amelyet majd kiosztunk mindenki előtt, úgyhogy e, lesz még alkalmunk erről beszélni. Köszönöm. Kollega, kollégák, azért vagyok ilyen szigorú hozzászeles időkkel, és továbbra is tartom ezt a szigort, mert még négy napi rendi pontunk van, amelyet egy óra alatt kellett mm, megbeszélnünk, úgyhogy aztán már nem lesz tovább tolmácsolás. Kérem tehát, hogy mindenki ragaszkodjék az egy vagy maximum két percéhez, Mindenki beszél rendesen. Tehát, következő napirendi pontunk, eszmecsere, a bizottság prezentációja tárgy kapcsán, az integrált határ igazgatási stratégiáról, az ünnep művelesítése az európai határőzeti és partvédelmi rendeletnek egy új integrált határigazgatási stratégia van kialakulóban, itt a parlamentnek is szorosan részt kell vennie. A DG Home képviselője Wojciech Kalucsinski úr már itt van, hogy tájékoztassa a Libe bizottságot a tervezett struktúráról és menetrendről. E folyamatban, és arról, hogy milyen lényegi elemei lesznek a kommunikációnak. Kalucsinski maximum 10 perce van, és aztán megnyitom kérdések és hozzászólások előtt is majd a szót. Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatok néhány az EU integrált határigazgatási stratégiáról szóló gondolatot, különösen tekintet arra, hogy ennek a, a várt eredménye rendkívül fontos, hiszen és jó az, hogy már most ö, a Libe Bizottság elé kerül. nincs túl sok időm, úgyhogy gyorsan csak ismertetem a dolog hátterét. Nem egy új fogalomról van szó, az európai integrált határigazgatás már egy új de létező dolog. Néhány mérföldkőt említenék. Kétszer-kettőben volt egy kommunikáció, amely meghatározott néhány gondolatot ezzel a koncepcióval kapcsolatban. Aztán 2006-ban egy definíció a négy osztopos ellenőrzési modell alapján, aztán a Lisszaboni szerződésben volt egy pont, amely a fokozatos integrált igazgatás bevezetését irányozta elő. Ám az nagyon fontos volt, ami tavaly történt amikor a vonatkozó rendelet elfogadása került, ami aztán az alapelveit is rögzíti ennek az igazgatási rendszernek, és először rögzíti a fogalmat, először rögzíti jogi formában. Az európai határ és határőrizeti rendelet a négy oszlopos hozzáférési kontrollmodellen alapul, amely harmadik országban intézkedéseket tartalmaz, szomszédos harmadik országokkal intézkedéseket, határőrizeti intézkedéseket a külső határokon, és negyedik oszlopként a Schengen területen belüli intézkedéseket. Nagyon fontos még az is, hogy az európai rendelet tisztázza, mi az intézményi megosztás, Úgyhogy az európai eh, határ és partőrzet feladata az, hogy a hatékony végrehajtást elősegíts. Itt van egy vonatkozó ügynökség is, és itt a megfelelő intézmények együttműködését is meg kell szervezni, méghozzá a megosztott felelősség elvei szerint. Hasonlóan fontos az a tény, hogy 11 stratégiai komponensből áll mindez. A négyes cikkben meghatározott definíciók sokkal szélesebb körűek. Azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság szempontjából vizsgálva bizonyos elemeket figyelbe kell venni, amikor a műveletivé tétel, illetve integrálás irányába haladunk, és elfogadjuk a stratégiát. Itt különösen az alapjogokra gondolok, melyeket érvényesíteni kell minden ilyen komponensben. Ugyanez érvényes a képzésre, kutatásra, fejlesztésre. Ezeket ugye nem említik itt, de egy hát elfogadott tétel az, hogy ezek is horizontálisan végrehajtandóak. Most pedig stratégiai folyamatról beszélnék, amelyet a bizottság azért javasol, hogy ezzel tegyük műveletivé az integrált határőrizeti koncepciót, melyet a rendelet is előrányoz. A harmadik előradás jelentésben az európai határ és partvédelem végrehajtásában, amelyet májusban fogadtak el, a bizottság nagyon konkrét és nagyra törő folyamatokat vázolt. A mostani helyzetről is, meg arra is, hogy egy eredményes stratégiát indítsunk be. Ennek a stratégiának három integrált, párhuzamos ö, folyamatból áll, az politikai szinten kell ezt az európai intézményeknek egyrészt érvényesítenie, ez az első fontos vonal, egyrészt egy technikai műveleti stratégiát kell az ügynökségnek végrehajtani és elfogadni, a harmadik szint pedig a tagállami integrált határozati stratégiák hát jelenti minden tagállamban. A folyamat célja az, hogy interoperabilis és egyesített stratégiai keret jön létre az integrált határőrizeti koncepció végrehajtására, amely amelyet a, határ, a szervezetek összessége érvényesít, az eredményes végrehajtást ö, biztosítva. Van néhány elem minden al folyamatra vonatkozóan, ezek tovább bonthatóak. Az európai IBM stratégiáról beszélnék először, melyet az EU intézmények jóváhagyásával folytatunk. Ez a politikai irányítás világos szükségességére is felhívja a figyelmet, a stratégiai keretre. Ezt az IBCG e rendelet 8-as preambulum pontja mondja ki, hogy a stratégia létrehozása az Európai Uniós intézmények hatásköre. Ugyanakkor lényegi fontosságú az is, hogy az ügynökség és az érintett intézmények közötti koordináció biztosít, ott legyen. Ezért az Európai Bizottság folyamatában szorosan együttműködünk a Frontex-el. A szándék a politikai stratégia mögött az, hogy egy politikai szintű keretet jön hozzon létre, amely a politikai célokat és prioritásokat határozza meg. Tehát inkább politikai iránymutatás szélesebb értelemben, mint sem ko konkrét stratégiai műveletek meghatározása, mert ennek a, ez a második dimenzióban kell, hogy megvalósuljon, arról meg mindjárt beszélek. Konkrét eredménye ennek a folyamatnak az lesz, és a bizottság szeretné is ezeket rögzíteni egy, egy kommunikében, annak az elfogadása lesz tehát a következő lépés, melynek célja a célok szerint 2017. októberében kerül majd ki. Tekintettel arra a tényre, hogy az intézményekkel meghatározok a politikai stratégiát, lényegi fontosságú, hogy szoros együttműködés valósuljon meg az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács között, és a bizottság abban a folyamatban, amely a kommuniki előkészítését szolgálja, szorosan koordinál majd az intézmények, a többi intézménnyel. Még azt is meg akartam említeni, hogy mivel ennek a folyamatnak a célja az lesz, hogy, hogy minden EU intézmény elfogadja a politikai stratégia keretét. A bizottság megkívül majd a tanácsot és a, bizottság, a, a parlament arra, hogy ezt a kommunikét fogadják el, hagyják végre. Comes to the second, uh... A második uh, dimenziót illetően a cikk 3-as, cikk 2 pontja szerint konkrétan említésre kerül a ügynökség kulcsfontosságú feladata szerint, hogy egy technikai és operatív stratégia kerül elfogadásra. Tehát ez, ez, ez is a művelesi, művelet effektívé tétel része a politikai stratégiában, és mivel a folyamat, amelyet előrányoztuk, nagyon nagyra törő menetrend szerint halad majd, neki kell foglalni, neki is kell fogni ennek mielőbb a tagállamokkal és a bizottsággal egyeztetett folyamatban. Végső soron azonban a folyamat végső elfogadása a menedzsment bond részéről csak akkor történhet majd meg, hogyha politikai szinten a stratégiát a három intézmény jóvá hagyta. Ez az a napi rend, amelyethez tartjuk magunkat, és ha minden jó irányba megy, az ügynökség ezt a stratégiát jövő év februárban már elfogadhatja. Utolsó diámon pedig szerettem volna megemlíteni azt, hogy a harmadik eleme a stratégiai folyamatnak a nemzeti tagállami IBM stratégiákhoz illeszkedik. Ez pedig világos követelmény, mert az IBC rendelet megfogalmaz, miszerint a tagállamok nem csak ajánlás gyanánt kell, hogy ilyen stratégiát létrehozzanak, ahogy eddig a kézikönyv irányozta elő, hanem most már kötelező, hogy ilyen stratégiát írjanak. Világos az is, hogy a tagállamok által létrehozó stratégiákat össze kell igazítani a technikai és operatív stratégiával, amelyet az ügynökség ír, vagy határoz meg, figyelembe véve az EBCG rendelet is közös annak negyedik cikke szerint előírt elemeket. Megint csak párhuzamosan kell folyni a munka majd. A bizottság azt tervezi, az szerint a tagállamok a technikai és operatív stratégiák az ügynökség általi elfogadása után kell, hogy hozzáigazítsák nemzeti stratégiáikat ehhez. Egyes tagállamok van már ilyen stratégiája, mások most írják. Ez a folyamat tehát hat hónappal az ügynökség által megért technikai és operatív stratégia megírása után be kell fejeződjék, és aztán a bizottság a Schengeni értékelési most végén fogja értékelni, hogy vajon megtörtént -e ez, figyelembe vették-e a tagállami stratégiák, a politikai, a politikai, illetve az operatív stratégiai szinten a követelményeket. Még azt szeretném megemlíteni, hogy jelenleg az ügynökség abban támogatja a tagállamokat, hogy a dedikált IBM training programokat végrehajtsák. Most folynak ezek a képzések, nagyon fontos elemét képezik konkrét módszertan szerint annak, hogy ez a folyamat minden szinten megvalósuljon. Itt be is fejezném, nem tudom, hogy időben hogy állunk, és örömmel várom a kérdéseiket. Thank you very much, Mr. Kaluczynski, for your... Köszönjük, Kaluczynski úr. Most akkor a képviselők következnek. And the first member is Roberta Metzola. Metzola asszony az első. Köszönöm. Ertusz Publicot képviselő. Önke sajnos most nem lehet itt. Ezen az első eszmecserén az integrált határvédelemről szóló vitám. Ahogy látjuk, most először születik meg az igyekezet arra hogy integrált határigazgatást csináljunk, meg vannak határozva különböző elemeik, kockázatelemzés, határellenőrzés, együttműködés a tagállamokkal, mentőakciók, tengeri megfigyelés, stb. Ugyanez a rendelet azt is tartalmazza, hogy az integrált határőrizeti stratégia kialakítása az Európai Unió ügynökségeinek, eh, ki, a, eh, intézményének kialakítása, miközben az ügynökség a technikai végrehajtásért felelős, a, a tagállamoknak pedig szintén a saját eh, a határidatatási stratégiákat kell kialakítani. Ez a stratégia tehát fontos része a rendeletnek, és valójában az eszköz sikerét is meghatározza. Különböző stratégiai szintek között egyértelmű, hogy komoly ambícióra van szükség egy politikai stratégia kialakítására az integrált határőrizettel kapcsolatban. Az Európai Bizottság az az intézmény, amelynek a felelőssége, hogy ezt megtegye. Ugyanakkor az európai eh, határőrizeti és partiőrségi eh, rendelet tárgyalásai során eh, megállapítást nyert, hogy komoly együttműködésre van szükség az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között, éppen ezért nem lenne megfelelő a tanácsot és a parlamentet arra kérni, hogy ezt a közleményt egyszerűen csak hagyják jóvá, anélkül, hogy eh, inputot, tehát eh, valamilyen módon befolyásolhassák a folyamatot, ezért is gondolja a kollega, és én magam is, hogy, hogy eh, jó dolog, hogy ez a megbeszélés most elkezdődött ebben a bizottságban. Köszönöm. Zippel asszony következik. Thank you very much, and thanks to what already has been pointed out by Roberta Metzola, I can make... Köszönöm, és örülök annak, hogy Metzola asszony már nagyon sok mindent elmondott, éppen ezért én röviden fogalmazhatok. Annyit tennék hozzá, hogy mi nagyon azt szerettük volna, hogyha a kutatásmentés fontos feladata lenne a Frontexnek, illetve a nemzetközi védelmet kérő személyek megfelelő bánásmódba és ez egyeztetni kell a politikai stratégiával, amelyet a társjogalkotók hoznak létre. Ezért én ragaszkodom ahhoz, hogy ilyen információ legalábbis első lépésként elérhető legyen, ugyanakkor ellenőrizni kell azt, hogy hogyan lehet egy olyan eszmecserét kialakítani, hogy együttműködhessünk a politikai stratégiáról, és ne csak elfogadhassuk azt, amit benyújtanak nekünk, hanem együtt dolgozzuk ki ezt a politikai stratégiát, hogy az összes ügynökség ezt követően kialakíthassa, kialakíthassa a különböző műveleti eh, vagy technikai stratégiáit. Thank you very much. Uh, next speaker is Madame Bejar. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a prezentációt. Lenne mégiscsak néhány kérdésem, mert nagyon technikai jellegűnek találtam, és szerintem egy kicsit hiányzik belőle a tartalom. Az volt a benyomásom, amíg önt hallgattam, hogy itt mindenki azt várja, hogy hogyan fejlődnek majd a dolgok. Ha jól értettem, ön azt mondta, hogy a nemzeti stratégiák el kell jutniuk a végpontjukig, ugyanakkor egyes tagállamok már integráltak ezeket az intézkedéseket a nemzeti stratégiáikba, tehát nem tudom, hogy hogyan fog valósulni ez a végső pont. És aztán Zipper asszony kérdéshez kapcsolódva októberig, ugye várjuk a bizottság javaslatát, és megpróbálunk itt politikai tartalommal gazdagítani, hogy az önkifejezésével éljek, megpróbáljuk politikai tartalmakkal gazdag, gazdagítani ezeket az orientációkat, iránymutatásokat, a stratégiát illetően. The next speaker is uh, Madam... Következő hozzászóló, Baviró. Thank you. I would, uh, I just wanted to ask the commission... Köszönöm. A bizottságtól kérdezem, hogy mivel stratégiai komponense a kutatás mentés az integrált határigazgatásnak, határrendészetnek, e, e, ezért kérdezném, hogy mi a véleményük arról az olasz kormányzati bejelentésről, hogy e, megtagadják a landolást a nem olasz zászlókkal közlekedő mentőhajók számára. Köszönöm, van-e még valami más kérdés? a képviselők részéről. Amennyiben nem, akkor visszadom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon ezekre. Thank you very much. Köszönöm szépen a eszmecserét. És nagyon, valóban nagyon fontos reflexiókat. Azt szeretem csak tisztázni, hogy a biztonság számára nagyon világos, hogy az Európai Parlament teljes mértékben részt kell vegyen a folyamatban. Ezt világosan ki is mondja a bizottság jelentése májusban, mikor indult a folyamat. Most vagyunk csak a folyamat elején még. Volt egy, egy technikai találkozó, amelyet a szakértőkkel szerveztünk. Eddig ez ment le. De mikor a stratégia majd föláll, konkrét elemekből, akkor is nem világos tesz, hogy az Európai Parlament részéről a politikai input lényegi fontosságú lesz. Abszolút szükség lesz rá. Talán világosabbá tenném a kapcsolatrendszert a nemzeti stratégiákkal, hogy ez hogy fog működni ebben a folyamatban. No hát, a rendelet nagyon világosan fogalmaz. A tagállamok kötelezően ki kell fejlesztenek nemzeti stratégiákat. Az Európai Bizottság nagyon sokáig a Schengeni értékelés, mert most révén meg más meglátások alapján is érvelt amellett, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy állandó stratégia a határigazgatás tárgyában mindenhol. Most már ez kötelezővé vált, a tagállamok már ezen dolgoznak, sőt, egyesek a Cheval mechanizmusból már kaptak ajánlást erre, és el is kezdték folyamatot sokan. A rendelet megköveteli a tagállami stratégiáktól, hogy illeszkedjenek a technikai és operatív stratégiához, meg a rendelethez. Mert egyes tagállamoknak már vannak ilyen stratégiái. Ezek tehát újra felül kell vizsgálják majd a működő stratégiáikat, hogy hogyan illeszkedik a folyamat összefüggésébe. Számunkra világos, hogy a politikai stratégia is lényegi fontosságú, hogy iránymutatást adjon arra, hogy a nemzeti stratégiák hogy nézzenek ki majd ki, milyen elemeket tartalmazzanak, milyen irányba menjenek. Ez tehát meg kell történjen majd. Bemutattuk a menetrendet a technikai operatív stratégia elfogadása utáni hat hónapban. De, mint mondottam, ezek, ez egy párhuzamos folyamatokként kell elképzelni, nagyon sok együttműködéssel, átfedéssel az egyes stakeholderek között. És ezt is meg kell erősítsem, hogy a kutatás és mentés egyik eleme a stratégiai komponenseknek, az EU IBM része, szerves része, és a bizottság olyan pontként látja ezt, amelyet világosan bele kell venni az anyagba. Nagyon világos rendelkezések szólnak a kutatásról és mentésről. Sajnos a helyzetet, Olaszország helyzet nem vagyok hivatott most kommentálni. A bizottság szóvivője bizonyal nyilatkozattal él majd a déli sajtókonferencián. Én viszont itt hely nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Köszönöm. Thank you very much. Um, thereby we close... Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Lesz egy technikai szakértők találkozója valamikor szeptemberig, és a bizottság közleménye októberben születik meg. A következő napi rendi pont az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat közös előadása az afrikai partnerség megújításának szükségességéről. A LIBE a TEVE saját kezdeményezés jelentéséhez egy véleményt fog írni. Kienge asszony a LIBE vélemény szerzője. Minket leginkább az 5.1c pont érdekel, amely a mobilitás migráció témáról szól. Először akkor megadom a szót a bizottság és a külügyi szolgálat képviselőinek, majd ezt követően kérhetnek szót a képviselők, beleértve a raportőrt is. A bizottság már nem tudom, helyet foglalt-e? Um, just where your colleagues sit with the commission. On the Uh, so I think it's yeah. uh, Madam Thank you very much. Lorenzo. Okay. I come from the European External Action Service. Köszönöm, én az Afrika igazgatója vagyok a külügyi szolgálatnak. Négy, három dologról beszélnék itt uh, a közleménnyel kapcsolatban, amit uh, önök is láthattak, bizonyára láttak is, és a legfontosabb kérdés ebben a vonatkozásban a migráció. Tíz másodperc alatt csak rávilágítanék az EU-Afrika csúcsra, majd hogy miről beszélünk akkor, amikor a migráció és a mobilitás kezeléséről van szó, illetve az általunk javasolt zászlósajó kezdeményezések, flagshipek dolgában lenne egy-két megjegyzésem. Akkor nézzük, hogy ez a csúcson mi lesz. A csúcson a migráció az egyik téma lesz. Mi ott új lendületet adnánk ez egy csúcs találkozó, tehát állam és kormányfők vesznek részt Afrikából és Európából. Súlylendületet adnánk ennek az egész témának, hogy, hogy mi lehet az együttműködés jövője, és egy pozitív kiigazítást akarunk az EU és a tagállamok első helyen állnak az afrikai országok együttműködési listáján a legfontosabb az ifjúságpolitika, beruházni az ifjúság jövőjébe, ez már a pozitív kiigazítás része. Két dologra koncentrálunk a közleményben. Egyrészt a társadalmat és az államokat akarjuk erősebbé tenni, ami azt jelenti, hogy a konfliktuskezelés legyen jobb, az kormányzás legyen jobb, és aztán a migráció egy másik téma, amiről hamarosan beszélek. Van egy másik csapásirány az a munkahelyteremtés, különösen a fiatalok számára. A migrációs mobilitás kezelése a fő téma tehát. A migrációt és a mobilitást nagyon fontos gazdasági és biztonsági, valamint társadalmi eseménynek tartjuk. Afrikában is és Európában is, és gondolom, hogy önök eh, itt eh, erről tudomással bírnak, mert önök alakítják a politikát, tehát nem e, akarok beszélni arról, hogy milyen módon van befolyással mindez az európai politikára, de az afrikaira is egyébként. A politikai keret a valettai folyamaton alapszik, ahol volt egy e, nyilatkozat és egy cselekvési terv. Öt pillére van, ennek a dokumentumnak, amelyről, ha akarják, később beszélek részletesebben, de a legfontosabb az, hogy kezelni akarjuk az okait a migrációnak, Emellett van legális bevándorlás, illetve van a visszatérítés politikája és az illegális csempészet, embercsempészet és szervezetbűnözés elleni fellépés. Tehát egy teljesen holisztikus megközelítést alkalmaz három dologra szeretnénk koncentrálni a közleményben, ez szerepel is. Regionális szempontból akarnánk kezelni a migrációt, Ugye a migráció az mindenképpen egy határon átnyúló mozgás, emellett maximalizálni akarjuk a, a szabályos migráció osztalékát, illetve hasznát, és fejlődés mozgatójának is tekintjük ezt. Harmadik, a, össze akarunk fogni az illegális bevándorlás témájában. Egy olyan csúcsot akarunk, ahol nagyon konkrét célokat tűzünk ki, tehát a közleményben és a tervezésben is a zászlóshajókat akartuk megfogalmazni. Két zászlóshajóról van itt szó, két nagy kezdeményezésről. Az egyik a legális Afrikán belüli vándorlás, a másik pedig az embercsempészet elleni fellépés. A második az, amit láthatunk eh, azóta, hogy 2015-ben a Lampedúzai események után elkezdődött eh, a, eh, a tárgyalás, ami sok mindent megváltoztatott. És azt látjuk, hogy közös érdekek fűződnek ahhoz, hogy fellépjünk az embercsempészethez, mert a pénzek, amik ott teremtődnek, azoknak a, a, a kezelése az, ahol eredményeket érhetünk el közösen. Itt most én az előadást abba is hagynám, és konkrét kérdések alapján válaszolnék az önök felvetésére. Uh, Van-e a DigiDevCo-tól, vagy DigiHome-tól kollégája, aki még hozzászólna? Akkor adjuk át Kienge asszonynak, mint fogalmazónak meg a többi képviselőnek aztán majd, aki kér szót. Grazie. Köszönöm. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak, de a külügyi szolgálat képviselőjének is ezért a bemutatott jelentésért. Tény az, hogy 2017 döntő jelentőségű év lesz az Európa-Afrika partnerség szempontjából. Két olyan kontinens, ami sokat nyerhet ebből, ugyanakkor a multilaterális kapcsolatok, politikai kapcsolatok, meg gazdaságiak is megerősödnek, de ezek vesztesei is lehetnek a megállapodásnak, hogyha nem sikerül cselekednünk. Ezért nagyon fontos ösztönözni a partnerség megerősítését. Az Európát Afrikához kötő kapcsolat még ambivalens, közhelyeken alapul, és nem kiegyensúlyozott viszonyokon. Az afrikai kontinenst egyenlő jogú partnerként kell kezelni, paternalizmus és bűntudat nélkül. Kongó, Burundi, Mali több országban háború, instabilitás alkodik, szociális nyomorúság, amely továbbra is megbélyegzi több millió afrikai életét, és aláássa várakozásokat a jobb élet reményében. Négy ország, kockázatos ország esetében, ugye az ENSZ is bejelentette ezt, hogy éhénység fenyeget Dél-Szudán, Nigéria, Szomália, Jemen, több mint 20 millió személyt fenyeget az éhínség. Ezen szörnyű csapások ellenére Afrika egyre nagyobb szerepet foglal el fejlesztési potenciálja okán, gazdasági szempontból, ugyanakkor kultúrája okán is, amelyet a világ csak nem régiben kezd felfedezni. Az afrikai kontinens továbbra is prioritásaink egyik hét kell, hogy elfoglalja, és miután Kína és USA az elmúlt két évtizedben, valamint az arab öböl és Brazília több százmilliárd milliárd dollárt ruháztak be az afrikai piacon, most már eljött az ideje annak, hogy kialakítsuk ezeket a baráti viszonyokat gazdasági területen is. Az Európai Unió és tagállamai a legnagyobb adományozót jelentik Afrika vonatkozásában nemzetközi szinten. Ezért a bizottság nagyobb mértékben fókuszál majd a mobilitásra, hogy hallhattuk a projektek révén is, illetve a migrációra. Nagyon fontos gazdasági, szociális szempontból és biztonsági szempontból is ez a terv mindkét kontinens szemmel. Afrika és Európa közös érdeke, közös felelőssége, a jelenség kezelése, a szolidaritás elveit alkalmazva, és a megosztott felelősség elvét. A Ferro projektek között van az is, hogy a diaszporába is be lehet ruházni az ő felelősségükbe, hogy a diaszpora egyfajta hídként szolgálhat Afrika és az Európai Unió között. Egyre több a migránsok szem, akik menedéket kérnek, Afrikából jönnek Európába. Hogyha nem helyesen kezeljük ezeket a menekült áramlatokat, akkor ezek térdre kényszeríthetik az első befogadó országokat. Az elmúlt 48 órában Olaszországban 12 ezer menekült szállt partra, és ezt hallhattuk a korábbi jelentésből is. Olaszországnak válaszokra van szüksége, szolidaritást illetően, és a felelősség egyenlő megosztását illetően, amit ezen fórumokon kell megteremteni. Közös felelősségünk, hogy megakadályozzuk a haláleseteket a migráns útvonalak mentén, és erősítsük az együttműködést a származási és hát ö, utazási országokkal. Mindez szerepel a jelentésben, és reméltek ez konkrét tény is válhat ugyanakkor az migráns áramlatok rekordszinteket értek el. Ha nem sikerül az Afrikán belüli mobilitást összekapcsolni az afrikai kontinensen kívüli áramlatokra, akkor nehéz lesz közös stratégiát kialakítani. Aztán itt vannak még a kényszer visszatelepítések. A New Yorki nyilatkozat remek politikai kiinduló pont, hogy a menekült áramlatokat kezelni tudjuk, és ahogyan a külügyi szolgálat is kijelenti, a parlament mindenféleképpen a holisztikus megközelítést megfogalmazó nyilatkozatra fog építeni, melyet a múlt évben faj, ö, szavaztunk meg, és melynek jelentéstevője voltam Metzola asszonyjal közösen. Köszönöm. Thank you very much. Uh, I have two members who raised... Uh... Itt képviselő jelentkezett, hogy hozzászólna. Valero és Verzsák képviselők. Van-e még valaki? Nincs. Akkor Valero képviselő. Köszönöm, så Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy itt az alap okokkal kell foglalkozni, ami miatt az emberek elhagyják Afrikát, ami miatt más kontinensre akarnak távozni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy amíg nem rendelkezünk valódi eszközökkel, ahhoz, hogy ezen embereknek lehetőséget biztosítsunk a, arra, hogy hazajukban maradjanak. Ezek az emberek mindig elindulnak majd erre az utazásra, akár illegális migráció keretében. Nagyon sokan vannak, akik nem saját akaratukból ö, indulnak el, és hozzájuk kell ö, fordulni. Az országomban vannak olyan csoportok, mint diákok, kutatók, vagy magasan képzett személyek. Őket persze szívesen fogadjuk Európában, azonban azt hiszem, hogyha ezek a személyek hogyha ezen személyeknek munkát tudunk teremteni, akkor őket is üdvözölhetjük, ugyanakkor mások is vannak, akik Európába óhajtanak jönni, és ők nem magasan képzettek, nem diákok, nem egyetemi hallgatók. Azt hiszem, hogy erőteljesebben kell különbséget tennünk. Vannak olyanok, akiknek el kell hagyniuk az országokat, mások pedig önkéntesen teszik, ezt nem kényszertől vezetve. Ez is hozzátartozik az illegális ö, migráció kérdésköréhez. Ö, legyenek legális utak is azok szemére, akik jól képzettek, illetve azok szemére, akiknek akár nincs képzettségük, vagy alacsonyabb képzettségi szintjük van. Ugyanis lehetőségeket kell teremteni ezen személyek számára arra is, hogy a hazájukban maradhassanak. Persze itt van a diaszpora, akiket szintén bekapcsolhatjuk, hogy ezt az egész láncot meg lehessen törni. De itt nagyon korán kell cselekedni. Jól hangzik, hogy persze munkahelyeket teremtünk, és ezzel megoldjuk a problémát, de persze ez nem oldja meg a problémát, ez már egy több éve felhalmozódott probléma tömeg. A bizottságnak, a tanácsnak erőteljesen kell összpontosítani arra, hogy azokat is figyelembe vegyük, akik legálisan utaznak be, vagy akarnak beutazni Európába. Különböző migráns csoportok vannak, itt tehát differenciálni kell. Ez lenne a migráció fejezethez kapcsolódó megjegyzésem. Ugye beszélünk, beszélünk ezekről a migrációs áramlásokról, és azt mondják, hogy a legális, jogszerű migrációt is meg kell szervezni. Rendben. De azt hiszem, hogy ezzel saját magunkat lőjük lábon, mert ez azokra a személyekre vonatkozik, akik már megérkeztek hozzánk, nem pedig azokra, akik a jövőben hozzánk próbálnak majd jönni ők akár aktív munkahelyet találva Afrikában maradhatnak, és ott vetetik meg a lábukat. Verzse asszony, mondja az elnök. Igen, köszönöm. Örülök, hogy Kienge asszonyjal dolgozhatok ezen a jelentésen, mert azt hiszem, hogy számos dologban egyetértünk, amit szeretnék elmondani. Az Európai Bizottság tehát új lendületet ad az Európai Unió Afrika partnerségnek, de hogyan dolgozzunk a globális vízión, a migrációt illetően és az ENSZ berkeiben. Azt hiszem, hogy ez az EU-Afrika partnerség ezen keretek közé kell, hogy illeszkedjen. Hogy korrekten tudjunk dolgozni ezen témákon, ahhoz uh, a migrációról globális elképzelést kell megfogalmaznunk. És még egyszer szeretném elmondani, hogy ha megnézzük a nemzetközi migránsok számadatait, ugye 60 millió Európa van, uh, és csupán 38 millió afrikai. Hogyha megnézzük a dél-dél migrációt, ez növekszik. A dél-észak irányban itt vannak különleges helyzetek. Hogyha valódi partnerséget akarunk ki alakítani, és csatlakozom a Kienga asszony által elmondottakhoz, akkor itt valódi partnerségre van szükség, nem egyfajta gyarmatosító látásmódot kell alkalmaznunk Afrikával, vagy az afrikai országokkal szemben. Először is támogatni kell a demokráciát, ugye itt tárgyalunk a diktátorokkal Afrika szarvában, Szudánban, Eritreában, ennek véget kell vetni, és a jövő héten erre még visszatérünk egyébként a plenárison Gazdasági partnerségre van szükség, amely valóban ösztönzi a fejlődést, nem a multik érdekeit, az európai multik, vagy diktátorok érdekeit szolgálja a helyszínen. Valódi mobilitásra van szükség, cserére a két kontinens között, tehát valóban legális csatornákat is kell teremteni a migránsok, a menekültek kapcsán, hogyha el akarjuk kerülni a haláleseteket a földközi tenger térségében és ne csak az irreguláris migrációra koncentráljunk mániákusan, amíg nincsen több reguláris engedélyezett migráció, addig mindig meg lesz a szabálytalan, az illegális migráció, tehát ne rendeljünk mindent alá a visszafogadási egyezményeknek, tartsuk tiszteletben a tagállamok kötelezettségvállalásait, a fejlesztéségei kapcsán is. A diaszpora segítségnyújtása amíg nagyobb, mint az EU, addig azt hiszem, hogy minden visszásan működik. Mr. Köster would like to speak. Uh, Köszönöm szépen. parancsolja. Köszönöm, három pontot szeretnék felvetni. Az egyik fő alapja az EU és az Afrika közötti kapcsolatoknak a fair gazdasági kapcsolatok a múltban, a kereskedelem politikában az EU és az afrikai államok között olyan kereskedelmi kapcsolatok voltak, amelyek az Európai Uniónak voltak előnyösek és hátrányosak az afrikai államok számára. Itt van például az EPA megállapodás, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy például a mezőgazdasági termékek az EU-ból szétrombolták az afrikai piacokat. Azt hiszem, hogy ami a gazdasági megállapodásokat, kereskedelmet illeti, itt meg kell fordítanunk ezt az irányt. Egy olyan kereskedelmi politikára van szükség, amely az afrikai országok érdekeit erőteljesebben előtérbe helyezi, az afrikai országok előnyére alakítható. Ez az első dolog. A második, amit már felvetődött, a migráció kérdését illetően azt hiszem, hogy nagyon szigorúan figyelnünk kell arra, hogy vajon az afrikai államok és az EU közötti megállapodásokat kötünk el, vagy egyes EU tagállamok kötött megállapodásokban az emberi jogokat mindig betartsuk. Nem lehet olyan megállapodásokat kötni afrikai országokkal, amelyek élén diktátorok állnak, és az emberek megpróbálnak talán elmenekülni, és aztán ilyenfajta megállapodások révén visszatértják őket az afrikai államokban. Cecil Klinger vetette fel, hogy nagy problémája az afrikai államoknak a polgárháborúk, ugye a háborúk üre. Ugye itt a fegyverexport kérdését kell felvetni, ezt is sokkal előtesebben meg kell vizsgálni, hogyha meg akarjuk akadályozni, hogy az afrikai államokban háborúk uralkodjanak, és ehelyett békés fejlődés menjen végbe. Tehát sokkal restriktívebb módon kellene az EU-ból Afrikába irányuló fegyverexportot kezelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy rövid megjegyzés Valero asszony részéről, és aztán majd kérjük a végszót. Csak egy gyors megjegyzés, mert a tolmácsolás illegális migrációt említett. Én nem mondtam sose, hogy illegális. Én a nem önkéntes önk és önkéntes migráció és irreguláris formáitról beszéltem ennek. De itt az önkéntes és nem önkéntes migrációról beszélünk, sosem, haszn- sosem használjuk az illegális migrációt. Ilyen nincs tudnilik. Thank you very much. Um, Ms. Kien... Köszönöm szépen. Kienge asszony visszatérne a jelentéstevőként? Visszakéri a szót? Jó. Köszönöm. Nagyra becsültem valamennyi kolléga hozzájárulását. Megpróbálunk együttműködni, megpróbálunk megerősíteni ezt a partnerséget. Csak néhány ö, dátum. A Libében nem lehet nem figyelembe venni azt a tényt, hogy az EU és az Afrikai Unió közötti kapcsolat változik a kotonúi megállapodás keretében, és mert elkezdünk dolgozni ezen látásmód keretében a kotonúi, kotonú utáni időszakra tekintve. Ugyanis a jövőbeli partnerségi kapcsolat az Európai Unió és az Afrikai Unió között ezen jogi keretben lép majd hatályba, amely regin, regionalizáció irányába mutat. Azt hiszem, hogy olyan munkát végzünk majd, amely közép és hosszú távon is válaszokat adhat. Most kell beavatkoznunk, ugyanakkor közép és hosszú távon is kell tekintenünk ezeket a helyzeteket. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen, most szót. Thank you very much, and uh, thank you for the very... Köszönöm. Nagyon uh, érdekes uh, hozzászólásokat hallottunk itt most. Azzal teljesen egyetértek, hogy uh, itt most Afrika szempontjából egy nagyon fontos év van a G20-ak, a G7-ek is Afrikára koncentrálnak, és azt gondolom, hogy ez nagyszámú platformot jelent, ahol erről a témáról beszélünk. Négy dologra koncentrálnék az elhangzottak alapján. Ami a valódi partnerséget illeti, amiről itt szó volt, valójában a közlemény erről szól, és mi örülünk annak, hogy az Afrikai Unió 2017-ben eh, az ifjúság évévé nyilvánította az évet, 2017-et, eh, és eh, azt gondolom, hogy ez az együttműködés ezen a területen olyasmi, amit, amit mi elő akarunk mozdítani. Ami a holisztikus jövőképet illeti, erről is volt itt szó, több hozzászólásban, amikor a szakpolitikai keretről beszéltem, erre gondoltam én is, tehát eh, megnézzük az okait a dolognak, eh, aztán eh, a, odafigyelünk a legális bevándorlásra, a migránsok védelmére, és itt emberi jogi vonatkozások vannak majd fellépünk a bűnügyi hálózatok ellen, Na, ez egy helyes. Sorry. <clears throat> <clears throat> migration is a touching issue, so <clears throat> I really try to, <clears throat> to get back to... Ez megható témakör, csak próbálok visszatérni, tehát akkor... Right. Sorry for the voice, but, <clears throat> but I will really try to, to continue. Elnézést kérek a hangom miatt, de próbálom folytatni. Akkor, amikor beszélünk a holisztikus megközelítésről és arról, hogy a raportőrök a kotonú utáni időszakra koncentrálnak, és az Afrika-Európa csúcsot is megnézzük, akkor igazándiból az eredmény az az kéne, hogy legyen, hogy a, az állam és kormányfők foglalkozzanak foglalkozzanak az afrikai témákkal, amelyek felmerülnek ezen a csúcson. Say, um, Említették többen az afrikai diaszporát, illetve annak eh, az erőforrás jellegét, amelyet nem használunk ki. We have several programs where we try to, to make sure that we also work. Eh, és együtt kell működnünk a diaszporával. Végezetül Very much on our mind, and some of you also mentioned. Önök is említették a, az érkezések számát, illetve a probléma nagyságrendjét. Mi tudatában vagyunk annak, hogy a migráció irányítását kell eh, eh, valamilyen módon eh, kezelését kell jobbá tenni és ez szerepel a, ez a közleményben is szerepel, egyenlő partnerséget akarunk, holisztikus megközelítést, de mindez, ugye mindenek a tesztje a migráció kezelése lesz. Az afrikai politikánkban a migráció egy elég sok mindent felülír, éppen ezért elég alaposan körül kell járni. Január óta az életek megmentése, illetve a közép, földközi tenger középső részén átmenő bevándorlási útnál eh, Líbiáról mindenképpen szólni kell, 95% onnan érkezik, és ott mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy politikai megoldás legyen. Örök is tudják, hogy ez mennyire nehéz. De mindenképpen fel akartam villantani azokat a nehézségeket, amelyekkel foglalkozunk, és mennyire holisztikusan állunk ehhez a témához. Foglalkozunk a gazdasági témákkal, a munkahelyteremtéssel, az okokkal, a jogokkal, és a tágabb értelemben vett migráció menedzsmenttel. Nem nagyon örülünk ennek, és reméljük, hogy ez megvalósul. Köszönjük, hogy eljött. Azt szeretném még tudatni önök, önnel, hogy a Libe vélemény bemutatása Kienge asszony részéről augusztus 31-ére van időzítve, a nyári szünet után rögtön, mikor frissen megjövünk majd a nyaralásból fogjuk megvitatni ezt a tervezetet. És ezekkel a szavakkal át is lépünk a következő napi rendi pontunkra, mely nem más, mint az Európol missziós jelentés tervezete május 23-án az Európai Parlament az Európolhoz küldött egy delegációt, amelynek tagjai Axel Foss, is részt vett ebben a delegációban, a, egy missziós jelentést készített, ezt most bemutatja, megkapja a szót. Axel, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Ez a misszió, amit az Europolhoz eszközöltünk, egy nagyon jó és informatív utazás volt. Kár, hogy tulajdonképpen csak jó magam voltam ott jelen képviselőként, ami hát inkább ilyen két oldalú megbeszélésekhez vezetett csupán. Talán azt szeretném javasolni, hogy azok, akik a Libe szakbizottságból érdeklődnek az otthoni utazás iránt, azok a helyszínen is nézzék meg a dolgokat. A prezentációk, amiket kaptunk, nagyon érdekesek voltak. Na, tudjuk, hogy mit is tesznek ők, mégis mindezt a helyszínen látni a saját szemünkkel, ez egy kicsit más volt Azért is, mert két vagy három nappal azelőtt azt hiszem, hogy több mint száz országra kiterjedő jelenség egy aktualitást nyert. Nagyon érdekes volt azt is meghallgatni, hogy az Európol mi mindent mi mindent tesz, ugye a határokon átnyúló terrorizmus, szervezetbűnözés, kábítószerkereskedelem, gyermekpornográfia, pénzmosás területein, és a Schengeni megállapodások, az európai egységként nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Két munkacsapat is volt, egy délelőtti és egy délutáni. Délelőtt először a migráns csempészet témájával foglalkoztunk, délután pedig főként a kiberbűnözésre, kiberbűnözési központra összpontosítottunk. Mindez jó volt ennyiben. Az Europol esetében eh, nehézkes az, hogy az egyes jogalapokat mindig fel kell dolgozniuk, és eh, a dolgok megnehezülnek, mert különböző követelmények fogalmazódnak meg a közös munka irányában. Talán a jövőben egy kicsit jobban kellene erre figyelni. Az Európol maga ugye arra összpontosít, hogy ugye a bűnözés egyre nemzetközibbé válik, és ezért a jövőben egyre többet kell harmadik országokkal együttműködnie. És megpróbálja, ugye, hogyha létrejött már az EPO, az Európai Államügyészség és az Eurojust is megvalósítja a reformunkat, akkor meg kellene próbálni mindezt összekapcsolni. Amit én még inkább kívánatosnak tartanék, hogy több kötelezettség legyen a tagállamok részéről, hogy több nemzeti szakértőt küldjenek oda, erre lenne szükség, ez is segítene, és tendenciaként megtapasztalható volt, hogy a jogalkotás és szabályozás intézkedések gyakran a személyi adatok kezelését illetően tar- tilalmakhoz vezettek, és ennek az a következménye, hogy a cloud szolgáltatások haszna, amire szükség lenne a saját használatra, az még egy kicsit elmarad a szükségestől. És itt az adatvédelem területen nem láthatunk semmiféle javulást. Noha ez diversifikáció terület. Az Európol azt is várja, hogy a nemzetközi jogi kapcsolatokban kialakult hézagokat, és hézagok valahogy nagyobbak lesznek a jövőben, és elővigyázatosan kell megvizsgálni, hogy mit lehet ez ellen tenni. No és ami a titkosszolgálati információkat illeti, itt is van egyfajta hézag az európai rendszerben. Jó lenne, hogyha ezen javítani lehetne. Aztán a szociális média használatát illetően is több ismeretre, több nyomozati eszközre lenne szükség. Összességében jobb lenne számukra hogyha rugalmasabb lehetőséget kapnának az ottani vizsgálataik lefolytatásához, kicsit jövő orientáltabban kellene ezt a területet szemlélni majd. A ciberkriminalitás kapcsán ugye ez a délutáni pontunkat illette, itt megállapítható volt, hogy ez a, hogy a bűncselekmények, az ilyenfajta bűncselekmények egyre inkább terjednek, és erre a fajta kiberbűnözési jelenségre is jobban kellene tudni reagálni. Ugye új kibertámadások voltak meg, tapasztalatok, például a bitcoin, szok, vonatkozásában, és az is kis bizonyos kockázatot jelentenek, a Darknet, az e-evidence, ezek mind olyan területek, amikkel foglalkozni kell. Aztán az IT területén, tehát a keresések esetében ilyen területeken egyre több szakértő hiányzik, az ipari kémkedés, vonatkozásában persze Kína, Oroszország rendkívül aktívak, és jogalkotóként, legalábbis amiről én ott értesültem, meg kellene próbálni ezeket a területeket valahogyan jobban kezelni. Ezek voltak tehát a felismeréseim. Jobb lenne a jövőben egy nagyobb csoportot indítani, nem kerülne ez túl sokba, hiszen csak Hágába kell utazni, még akár ugyanaznap vissza is térhetünk, és érdemes a helyszínen ezt a légkört megtapasztalni, hiszen mindezen területen meg kellene alkotni egy közös irányvonalat, és a bűnözést valamilyen módon leküzdeni. Um, köszönöm ezt a beszámolót van-e kérdés, vagy hozzászólás képviselőtársaim részéről? Nincs. Akkor köszönöm Axel Fossnak ismét a beszámolót, meg a delegációs részvételt. Az Európolnál tett látogatásom ülésünk végére értünk, utolsó naprendi pontunk pedig az hogy a trilógus tárgyalások menetéről ez egyik, a CIS e egyik reformcsomag egyik prioritása az EU menekültügyi ügynöksége tárgyában. Ez a téma az egyik olyan első reform téma volt, amely a trilógus tárgyalásokon átment. Voltak bizonyos fontos előlépések a málti elnökség során, amely nem sokára lezárul. Utolsó trilógus tegnap éjjel volt, most pedig a Libe jelentéstevőjétől, Niedermüller úrtól hallunk arról, mennyit sikerült lépni eddig. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövidre fogom. Tegnap éjjel széles politikai megállapodás született az Európai Menekültügyi Ügynökség szabályozása tárgyában. Több mint hat hónap tárgyalás után az átmeneti megállapodás megszületett a 12 fejezet mindegyikében beleértve azokat a nagyon kényes és ellenmondásos fejezetek is, amelyek a monitoringot, az alapjogokat és a műveleti segítségnyújtást érintették. A tanács és a parlament is jelentős engedményeket kellett tegyenek, ám az átmeneti megállapodás most jó kiegyensúlyozott. A parlament célja az volt, hogy az easo egy teljes mm, értékű uniós ütnökségé tegye, amely a tagállamokkal képes működni, ugyanakkor függetlenségét fenntartsa a tagállamoktól, operatív, technikai képességet fenntartva, hogy igazi őrzője lehessen a közös menekültügyi rendszernek és az alapjogok betartásának. Ezt a célot sikerült elérni, most azt várjuk, hogy visszajelzést kapunk a tanácstól a megállapodás, átmeneti megállapodásról ma, a mai nap során. Mindemellett szeretném megköszönni kollégáimnak a konstruktív munkát, a titkárságnak, árnyékelőadóknak, és a, a támogatást, amelyet nyújtottak a tárgyalások során, meg különösen tegnap éjjel. Köszönöm, Dermüller úr. Van-e bárkinek hozzátenni valója ehelyt? Nincs. Akkor köszönöm még egyszer, és ismét kettő órakor folytatjuk a munkát a közösen szervezett szakbizottság ülésével a hontalanság témájában. Köszönöm.